Ladies and gentlemen, nyt aloitamme. Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát. Üdvözlöm Önöket ma délutáni ülésünkön. Előfordulhat, hogy még néhányan érkeznek majd, mert nagyon sok képviselő valószínűleg még útban van, illetve utazásukat szervezik. Ez természetesen az izlandi vulkán kitöréshez kapcsolódik, amely a személyes terveinket némileg felborította, de mindenkit üdvözölni szeretnék mindenek előtt. A fő előadót, Stephanie Griffith Jones asszonyt, asszonyt, aki a New York Columbia University professzora. Üdvözlöm őt! Nagyon sok szakértő van itt velünk. A globálisan áramló tőke témájával foglalkoznak, főként a tőke áramlás irányításával Latin Amerikában, Afrikában, Ázsiában, valamint a pénzügyi világ változása szakértőnk számára központi jelentőségű téma. A hedgefondokkal is foglalkozik, Üdvözlöm őt, neki adom meg a szót elsőként, azonban emlékeztetném önöket arra, hogy ez az ülés az interneten is nyomon követhető, és remélem, hogy az előadók nem fognak túlságosan gyorsan beszélni meg kellene kísérelniük úgy előadni, hogy a tanácsok jól tudják önöket követni. Mert az itteni bevett hagyományok szerint az előadásokat sok nyelvre fordítjuk. Tessék, öni a szó. Um, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást ebben a rendkívül fontos szakbizottságban, ebben a kulcsfontosságú témában. Csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy a 30-as években volt egy bizottság, az úgynevezett Pekora Bizottság, amely nagyon fontos reformokat vezetett minket az Egyesült Államokban. Úgyhogy tényleg óriási lehetőség volt ez a változásokra, És a két téma, amivel foglalkozni szeretnék, nem más, mint az, hogy a világgazdaságnak milyen pénzügyi rendszere van szüksége ahhoz, hogy fenntartható gazdasági növekedéshez juthasson, és Európa hogyan vezetheti ezt a vállalkozást. Nevezetesen olyan pénzügyi ágazatot kellene teremteni, ami nem oda vezet, mint ahova jutottunk az elmúlt néhány év során, ellenkezőleg fontos alapja lesz a növekedés támogatásának. Nagyon fontos, hogy hogyan kell majd egyszerűsíteni, módosítani a pénzügyi ö, ö, ágazatot, hogy rossz gazda helyett ö, nagyon hasznos szolgája legyen a gazdaságnak világszerte. Engedjék meg, hogy a makrogazdasági kontextusról számolhassak be egy kicsit, elsősorban a világgazdaság szempontjából, de inkább a fejlődő országok aspektusából. Önök jobban tudják, mint én, hogy az egyik legfőbb oka annak, hogy a világ a 30-as években a nagy recessziót elkerülhette, az az volt, hogy ciklikus ciklus ellenes politikát alkalmaztak, mi pedig erőteljesen, főleg a fejlődő országokban, és elsősorban Kínában. Itt lehetett látni ezt az erőteljes makrogazdasági választ, amely segített abban, hogy elkerüljük ezt az óriási recessziót. Nagyon fontos, hogy a politikusok ne liberalizálják például túlságosan a pénzügyi ágazatot, és elkerüljék a szükséges intézkedések végrehajtását, és azt hiszem, hogy így elérhetjük, hogy a nagy depressziót elkerülhessük, mint a 30-as években. Azért lesznek még kockázatok, Eh, például, hogyha túlságosan visszavonjuk az ösztönzerőket, akkor kettős visszaesésről, recesszióról beszélhetünk, vagy nagyon lassú növekedésről a fejlődő országokban. De talán először fel kellene tennünk azt a kérdést magunknak, röviden, hogy mi volt az oka a sikereknek. Először is, mert rendkívül masszív módon politikai téren intervenciót tapasztalhatunk a fejlődő országokban, de máshol is. Ez a Kenzi fé, McKenzie féle of more than a 5% of GDP fiscal stimulus as a response to the crisis. Keynesiánus intézkedések, amelyek rendkívül fontosak voltak az export drasztikus visszaesésére. Aztán természetesen a pénzintézetek széleskörű mentési akciója, Aztán gyakran nem emlegetik azt, hogy amikor a pénzintézetek gyengék voltak, a politikai vezetés az intézmények megmentése mellett megfelelő feltételeket nem szabtak a szabályozással, a, a, a institutions once they recover their profits a prémiumok korlátozásával, stb. stb. stb. Mindezt persze egy erőteljesebb pénzügyi rendszerrel kell megtárgyalni. A második ok, ahogy már említettem, a párhuzamos fellendülési lehetőség léte volt fontos. Ugye a 30-as években nem volt még Kína, Ma viszont igen, erős gazdaság létezik, igen, erőteljes pénzügyi rendszerrel, amely képes volt nagyon gyorsan lépni, adó ösztönzés, de hitel szempontjából, mert az olyan országok, mint Kína, India és Brazília óriási bankrendszerrel rendelkeznek állami szinten. És ezért egyszerűen csak instruálják a bankokat arra, hogy adjanak több hitelt. Kínában például többet is adtak a bankok, mint amennyit a kormány akart. Ezért aztán aztán nagyon érdekes következtetést vonhatunk le, nevezetesen, hogy azok az országok, beleértve a fejlődő országokat is, ahol nagy ö, állami ö, pénzügyi ö, háttér létezett, ö, olyan ö, hitelpolitikát tudtak ö, folytatni, amely kiegészítette a monetáris és fiskális politikát, és amely kompenzált például mindenféle nemzetközi hitel visszaesést. Mások, mint például Chile, ahol nagyon jó ö, ciklus ellenes fiskális politika létezett, vagy anticiklikus fiskális politika, nem igazán tudta növelni a hitelnyújtási lehetőséget. Úgyhogy ez volt az egyik oka annak, hogy nem tudtak olyan mértékben növekedni. Úgyhogy ebből az igen rövid elemzésből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kénsziánus politika milyen hatással volt ezekben az országokban. Tehát az anticiklikus fiskális és hitelpolitikák egyáltalán milyen hatással voltak, és hogy egyszerűen több eszköz állt a kezükben, mint például az állami bank szektor. Nos, mi az, amit nem akarunk? Nem akarunk olyan pénzügyi rendszert, amely gyakori és költséges válságokat termel másodszorban. Olyat se akarunk, hogyha lelassul a gazdaság, vagy válság alakul ki, anticiklikus módon tudja támogatni a gazdaság növekedését. Harmadsorban, ami talán a legfontosabb, olyat szeretnénk, amely a fenntartható és fair növekedést tudja támogatni a vállalatok finanszírozásával, itt gondolok elsősorban a KKV-kre, illetve az átlagember szükségleteire, mint például a hitelek, a lakáshitelek törlesztése. Ez azért eléggé komplikáltnak tűnik, pedig elég egyszerű. Nagyon egyszerű pénzügyi rendszerek jól működtek, Például Kanadában van erre egy jó példa, és szerintem a háború utáni időszakban Magyarul, Európában is volt ilyen. Hiszen sokat nő, tanult korábbi válságos időszakokból. Azért talán két vagy három eszközre szükség van. Az elsőnek a, a szabályozásnak kell lennie, hogy megfékezze a szélsőségesen liberális pénzügyi rendszereket. Tegnap támogatta Obama elnök ezt a legerőteljesebben, aki igen erőteljesen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a kulcsfontosságú következtetés, amit le kell vonni ebből a válságból, nem más, mint az, hogy gátoljuk meg a válságok kialakulását. Egyáltalán nem tudományos megfogalmazás volt ez, de egészen egyszerűen elfogadhatatlan ennek kialakulása. Majd visszatérek még a szabályozásra, egy kicsit később. A második dolog, újra kell gondolnunk az állami bankok szerepét. A ciklikus hitelezést és be kell tölteni azokat a hézagokat, amelyek még szintén, még, túl, még mindig léteznek a piacokon. Ösztönöznünk kell a magánszférát arra, hogy piacteremtő feladatot lásson el, illetve az európai intézményeket Németországban, Spanyolországban maximálisan fel kell használni. A célra persze az Európai Uniós intézményeket is, mint az Európai Beruházási Bank, ami rendkívül értékes eszköze volt az európai infrastruktúrák finanszírozásának. És persze a világ többi része csodája is, úgyhogy bárhova megyek a fejlődő országban, mindenki hallani akar erről, és megpróbálja utánozni. Sőt, az Egyesült Államok kormánya is. A harmadik eszköz pedig szerintem az innováció. De nem úgy, ahogyan ezt a pénzügyi ágazat értelmezi, nem összetett eszközökről van itt szó, hanem olyan innovációra, amely nem mérgezett eszközöket teremt, hanem olyan eszközöket, amelyek például a technológiai innovációt finanszírozzák, a, az adósságállomány ö, kezelésével, például, hogy az adósságállomány magasabb lehessen, amikor problémás időszakokat élünk. Aztán a lakáshitelek kérdése, amely korlátozza a lakáshiteleket például bizonyos időszakokban, illetve ösztönzi azokat másokban. Ott van Kanada példája. Például, amikor kevesebb hitelt kapnak, ilyen jellegű hitelt az emberek, amikor a gazdaság fellendülőben van. nem föltétlenül szükséges ezeket a komplikált dolgokat rendkívül követhetetlen matematikai tételekkel alátámasztani. Egyszerű szabályokra van csak szükség, amelyek állandósulnak idővel, persze alkalmazkodnak a változásokhoz, de a valós gazdaság szolgálatába állnak. Végezetül, ha megengedi, elnök asszony, a szabályozásra szeretnék visszatérni egy kicsit. Stiglitz Ancampo eh, professzorral most írtunk egy könyvet, és ezért szeretnék néhány dolgot elmondani. A pénzügyi történelemből sok mindent tanultunk. Ha gyors a pénzügyi liberalizáció. És főleg, hogyha egy olyan vállalatról van szó, amelyben nincs megfelelő pénzügyi szabályozás, akkor egyértelmű, hogy egyenes út vezet a válsághoz. Két dolog fontos a szabályozásnál. Az egyik az, hogy átfogónak kell lennie, és minden piacot, minden tevékenységet fel kell ölelnie. Ha nem ilyen a helyzet, a szabályozók terén, akkor nagyon gyors a növekedés, és szélsőséges rendszerek és helyzetek alakulnak ki. A G20-ak körében most már konszenzus alakult ki, hogy ezt meg kell lépni, de persze, hogy az angolok szeretnek fogalmazni, a kisördög mindig a részletekben bújik meg. Majd meglátjuk. De ide nem csak a bankokat kell bevenni, hanem az úgynevezett shadow banking system is ide tartozik. A beruházási bankokat, a fedezeti alapokat, stb. stb. stb. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament felvállalta a vezető szerepet például a fedezeti alapok témájában, úgyhogy azt is elmondhatom, hogy az Egyesült Államok is hasonlóképpen járt el, hogy átláthatóbbá tegye a pénzügyi rendszereket, és szabályozzon ott, ahol nem volt megfelelő szabályozás, hogy a jövőben a hasonló problémák kialakulását megelőzze. Másodszorban nagyon fontos, hogy ciklikus legyen a szabályozás. Itt egyértelmű a filozófia, és főleg Európában vált eléggé elfogadottá, az Egyesült Államokban még annyira nem. A pénzügyi piacokon úgy tudjuk, hogy a legfontosabb ok arra, hogy kialakulnak a problémás időszakok, hogy túl sok a fellendülés időszakában a hitelezés, úgyhogy ezt kell egy kicsit visszafogni. A lényeg az, hogy előre kell ezeket a szabályokat megállapítani, nem visszamenőleg, anélkül, hogy ezt változtatni lehessen feltéve, ha szélsőséges helyzet alakul ki. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor a felendülés időszakában, annak közepén, és ezt tapasztaltuk a legutóbbi időszakban is, mindenki úgy gondolkodik majd, hogy ó, hát most nem ugyanaz a helyzet, mint korábban volt, nem kellenek a rendszabályok, a szabályozók, stb. stb. Pedig szükség van erre. Úgyhogy összességében a valós gazdaság szükségleteinek megfelelő pénzügyi ö, rendszernek szabályozókra van szüksége, állami intézményeknek kell szerepet vállalnia benne, és olyan eszközökre van szüksége, amely a pénzügyi finanszírozást hosszú távon fenntarthatóvá teszi. Köszönöm szépen! questions. Um, Thank you very much, Professor Stephanie. Köszönöm szépen uh, Stephanie Griffith-Jones professzor asszonynak ezt a kitűnő és informatív előadást. Nagyon is értékelem a széles körül látásmódját. Mm, osallistua tähän keskusteluun. És most lehetőség nyílik arra, hogy megnyissuk a vitát. Elsőként Thomas Mann kapja meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Griffith Jones professzor asszony azt követelte, hogy egyszerű szabályokat alakítsunk ki. Azt hiszem, hogy mást is tett, ugyanis nagyon egyszerű dolgokról úgy szólt, hogy végre megérthettük ezeket. Egy olyan korszakban, amikor sokan ö, óckodnak attól, hogy konkrétak legyenek, önnél nem láttuk ezt, ön mindig a tárgyra tért, gratulálok önnek. A függetlenségét szeretném kihasználni, hiszen ön tanácsadó, és tudjuk, hogy milyen intézményt képvisel. Általában mostanáig a politikában az hangzott el, hogyha vállalatokkal beszélt valaki, hogy jó az, hogy politikailag akarja valaki kifejezni a véleményét, de itt vannak a piaci szereplők, és azok azt akarják, hogy a politika hagyja őket békén. Tehát nem avatkoztak be, nem szabályoztak, visszatartották magukat. És ön helyesen azt mondja, hogy éppen az ellenkezőjére van szükség, tehát a pénzügyi ágazat szolgáljon, és hiányzik a szabályozás. Kissé későn jött ez a felismerés, már a válság után, mert korábban nem volt divat erről beszélni. Az USA-ban nemrégében volt egy találkozó a nagy fund elnökökkel, és a sajtóban az állt, hogy két célkitűzése volt ennek a találkozónak, egyrésztről Görögország ellen spekulálni, másodszorban pedig az euró ellen spekulálni. Ez nem lehet egy észszerű találkozó, és ez összefügg azzal, hogy a hedgefondok befolyását csökkenteni akarják. Az amerikak már tovább mennek ezen. A szenátusban a vezető bankoknak ö, vállalniuk kellett a felelősségüket, és sok európai tagállamban ez nem történt meg. Ez tehát nem anti-amerikai pozíció. A kérdéseim a következők. Egy javaslat szerint szét kell rombolni ezen nagy bankok egzisztenciáját. Ön mögé állna egy ilyen javaslatnak? Tehát, hogy ne legyenek üzleteik a bankoknak, amelyek nemzetközi szinten tevékenykednek, és egy felügyeleti mechanizmus alá vonjuk őket? Ez még esélyt ad a bankoknak arra, hogy létezzenek az ön tapasztalat alapján? A második kérdésem, hogyha az EU valamit elhatároz, mint például a hedgefondok tekintetében, akkor jó lenne, hogy egy EU útlevél jönne létre, úgymond, tehát Európában szabályokat akarunk kialakítani, de ez csak akkor segít, hogyha mások is csatlakoznak. Tehát, hogyha az Amerika azt mondják, hogy mi is akarjuk a hedgefondokat ellenőrizni, Nos, akkor egy ellenőrzési eljárásra van szükség. Ezeket a hedgefondokat regisztrálni kell, hogy tevékenykedjenek, és hogyha ilyesmit tesz az EU, akkor úgy véli, hogy az amerikaiak is csatlakoznak. Obamát kétszer idézte helyesen, ezek olyan szavak voltak, amelyekben hihetünk, és ezeket konkrétan be is tartja majd Obama elnök. És az utolsó kérdés, éppen egy nemzetközi banki ellenőrzésről beszélünk, de ez akkor lesz csak hatékony, hogyha nem csupán Európában működik, hiszen vannak banki szolidaritás alapok és nehéz az egyes tagállamokban ezt megvalósítani, hiszen egyes bankok nem akartak ebben részt venni, tehát itt mindenki másra mutogat a vétkességben. Noha ez egy bevett eszköz, ez a nemzetközi bank ellenőrzés, és ugyanakkor egy szolidaritási alapra is szükség van a bankok között, és ön szerint Amerika ebben együttműködik majd? Uh, Először is elnézést kérek, hogy késve érkeztem, több mint egy órát késett a repülőm, és ami a járatokat illeti, most már teljesen lezárták a repteret. Én voltam az utolsó, aki elrepülhetett, de sokan ott ragadtak. Most pedig öné a szó, professzor asszony. Természetesen a vulkán önt is tiszteletben tartotta. Nos, köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, és köszönöm szépen a remek kérdéseket, és ezek nehéz kérdések egyben. A téma lényegét ragadják meg. Azt hiszem, hogy jelenleg egy olyan pillanatban vagyunk, amikor az önhöz hasonló embereknek nagyon fontos a, a feladatuk, a szerepük, függetlenül kell eljárniuk, és természetesen meg kell hallgatni a különböző véleményeket egy bizottságban dolgozom, amely a nemzetközi valuta díjakat és valuta árfolyamokat vizsgálja. Amikor a magánszektorral tárgyalunk, akkor mindig azt halljuk, hogy lehetetlen a lépéseink megvalósítása, de nagyon jól tudjuk, hogy ez lehetséges lenne. Azt hiszem, hogy ugyanez a helyzet a szabályozással, illetve minden olyan tevékenységgel, ami a nyereségességet rövid távon visszafogná. Hogyha azonban hosszú távra tekintünk, és az európai érdekeket, illetve a nemzeti érdekeket, az átlagember érdekeit tartjuk szem előtt, akkor eléggé egyértelmű, hogy egy jól szabályozott pénzügyi rendszer mindenképpen egy adott, illetve bármelyik adott ország érdekeit szolgálná. Hogyha Európa a világ versenyében megfelelően akar szerepelni, akkor egy jól szabályozott pénzügyi rendszerre van szüksége. A jövőben a preferenciával fordulnak majd a pénzügyi rendszerek felé az emberek beruházni, befektetni akarnak, hogyha ez egy megfelelően szabályozott rendszer. Ezért egy átfogó ö, szabályozási rendszere van szükség, nem fölülről lefelé, hanem arról fölfelé ívelőnek. Egyértelmű, és igaza van önnek abban, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés létfontosságú. Itt azonban a 22-es csapdájába kerülünk a közös fellépés területén. Az Egyesült Államokban mindig azt halljuk, hogy nem szabad szabályozni, azért, mert az európaiak nem szabályoznak. Lehet, hogy Szingapurban is ez járja, ezt mondják az emberek. Nagyon fontos tehát, hogy világszinten globálisan gondolkodjunk, illetve hosszú távon. Ahogyan ön is utalt erre, teljesen helyesen, és pontosan így kell gondolkodni, a jövőbe kell tekinteni, minél gyorsabban intézkedéseket kell hozni, azonban időközben Európa vezető szerepet vállalhat abban, hogy jobb szabályozást foganatosít. Például, hogyha Európa aggáját fejezi ki például a parlament segítségével a hedge fundok szabályozását illetően elővigyázatossági szempontból, akkor azt hiszem az Egyesült Államok ebből levonhatja a tanulságot. Más területeken, mint például a regisztrációk készítése, maguk az alapok is felléphetnek valamilyen minimális tőkekövetelménnyel. Tehát ezeken a területeken úgy érzem, hogy kezdeményezéseket kell tenni, lépéseket kell tenni, meg kell próbálni minél magasabb szintű koordinációt elérni. De nem szabad hagyni, hogy a koordináció hiánya, az együttműködés hiánya lelassítsa a folyamatokat, mert akkor megbénítja az egészet. Nem szabad, hogy a pénzügyi szektor, a pénzügyi ágazat megállítsa ezeket az erőfeszítéseket, azt fogják mondani, ne tegyenek semmit addig, amíg nincs teljes egyetértés, na de hát nagyon jól tudják, hogy sosem lesz százszerzelékos az egyetértés, tehát ez csak visszafoghatja az előmenetet. A második kérdés a szolidaritási alapokra vonatkozott. Azt hiszem, hogy a bankoknak egy adó révén valamilyen formában hozzá kell járulniuk ehhez. És magasabb tőkekövetelményre van szükség ahogyan már erről beszéltünk, annak érdekében, a jövőbeli válságot elkerüljünk. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy végül is, hogyha rendszerfontosságú bankokról van szó, akkor ezeket ki kell menteni, és végül is az adófizető fogja állni a számlát. Ezért nagyon fontos, hogy előre fölkészüljünk erre, például tőkekövetelményeket támasztunk, egyértelmű formában, tehát olyan intézkedéseket, olyan tartalékokat kell létrehozni, amelyeket nem lehet felhasználni például bónuszok kifizetésére, prémiumok kifizetésére, vagy osztalék kifizetésére. Tehát indirekt módon lehet a kompenzációt is szabályozni. Elnök, Hans Péter Martini a szó. Uh, Köszönöm szépen professzor asszony. Nagyon érdekes, amit mond. Hogyha jól értettem, akkor az alaptézis az, hogy nem olyan ö, bonyolult ez a helyzet, nagyon világos szabályokat kell hozni. Beszámolt arról, hogy nem csupán átfogó és ekvivalens módon kellene szabályozni, hanem anticiklikus módon is. Én az első pontra utalnék, ahogyan tudja, nálunk nagyon intenzív viták zajlanak, különösen az Európai Parlamentet dicsérte ön, ugyanakkor azt is megállapította, hogy épp olyan fontos, hogy valamennyi szereplőt bevonjunk. Az elnyék bankrendszertől a hedgefondokig és a beruházási bankokig. What we are doing Pontosan ez az, amit itt teszünk, itt próbálunk megvalósítani Európai Unió, uniós szinten, professzor asszony. Azt mondaná, hogy a megfelelő úton járunk, vagy pedig úgy gondolja, hogy a jelenlegi fejlemények itt ebben a házban, illetve a tanácsban, különösen pedig a bizottságban, hogy ezek visszalépést jelentenek, és megvan annak a veszélye, hogy nagyon sok kiskapu nyitva marad azokon a területeken, ahol ön érthető okokból szabályozás sürget. Tehát arra kérem minél konkrétabban fogalmazon, ismeri a gozi jelentést, ismeri-e a folyamatban levő módosító javaslatokat, hiszen az új jogszabálynak ez lenne a szíve lelke. Ez pedig pontosan azzal a területtel foglalkozik, amelyről ön szólt kérem, ne érezze úgy, hogy bókokkal kell lekenyerezni bennünket. Nagyon fontos, hogy megfelelően értékeljük, és komolyan értékeljük a helyzetet. Második kérdés, ami a származékos ügyleteket illeti, azt mondta, hogy az Egyesült Államok a, az Európai Unió előtt áll. Ön, mint független tudós, milyen javaslatot adna számunkra, milyen kezdeményezéseket kellene tennünk itt a szakbizottságban, illetve általánosabb szinten az Európai Unió bizottságában, illetve jogalkotási rendszerében? Um, well, Nos, nagyon nehéz kérdéseket kaptam. A jogszabályokat természetesen nem tanulmányoztam ától zéig, de megpróbáltam nagyjából követni őket. Megvizsgáltam az anticiklikus javaslatokat, amelyek ugye elég frissek, az ezzel kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket is megnéztem. Véleményem szerint ezek nagyon is a konkrét szabályok ellen lépnek föl. Ahogy már korábban is mondtam, az előzetes szabályok, az ex ante szabályok, mint például Spanyolország esetében, nagyon komoly előnyökkel rendelkeznek. következetesnek kell lenni a könyvelési szabályokkal is, ez pedig egy elég bonyolult ter- terület. Azonban a pénzügyi stabilitás, illetve növekedés követelményeit a könyvelési követelmények elé kell helyezni. És a pénzügyi stabilitás szempontjából kell kialakítani a pénzügyi szabályozást. Véleményem szerint, ami a hedge fundokat illeti, Európa nagyon jól indult, azonban elassult ez a folyamat. És itt elvesztettük a mikrofont. Uh, Talán akkor a másik mikrofonra térjünk át, hát ha az jobban működik. Igen, valóban nagyon gyanús, hogy egyszer csak a technika ellenem fordul. Tehát, a fundok nagyon fontosak. Azonban fontos az is, hogy megtartsuk a lendületet, ahogy ön is mondta. Megtartsuk a lendületet egy átfogóbb szabályozási rendszer felé. Egyértelmű, például az Egyesült Királyság esetében, hogy voltak bizonyos korlátok a beruházási bankok számára, a tőke áttétel területén, aztán ezeket lazították. Kanada esetében nem, nem ez a helyzet állt elő. A beruházási, befektetési bankoknál súlyos gondok jelentkeztek. Fontos tehát, hogy ezeken a területeken előrelépjünk. Ami pedig a származékos ügyleteket illeti, egy bonyolult összetett területről van szó. Véleményem szerint meg kell nézni, hogy a... És itt megint elveszett a mikrofon. This one is working now. Próbáljuk a harmadik mikrofont. Nagy a kihívás, folytatja a professzor asszony Tehát, ami a derivatívákat, a származékos ügyleteket illeti összetett területről van szó, az a benyomásom, hogy bizonyos származékos ügyletek, amelyek nagyon bonyolultak, nagyon összetettek, és amelyek nagy mértékű, rendszer szintű kockázatot jelentenek, és nincsen pozitív mikrogazdasági, mikroökonómiai hatásuk, föl kell tenni a kérdést, hogy ezek hasznosak-e, szociálisan hasznosak-e, avagy sem, nem kell -e ezeket eltörölni. Kérdés. Igen, a kérdés alapvetően arra vonatkozik, hogy ezeket a származékos ügyleteket szét lehet-e választani, meg lehet-e nézni, hogy melyek azok, amelyek hasznosak a társadalom számára és a reálgazdaság számára, és melyek azok, amelyek nem. Válasz. Igen, bár ugye összetett, bonyolult dolgokról van szó, esetleg lesznek ennek mikrogazdasági követelményei, mikrogazdasági költségei, például egy kis, kisebb gazdálkodó számára. Nagyon fontos, hogy a reálgazdaságot tartsuk szem előtt. Más származékos ügyletek esetében, amikor azt látjuk, hogy problémákhoz vezetnek, akkor nagyon alaposan végig kell gondolni ezeket, például a csereügyleteket vagy a rendszer szintű biztosításokat. Ez általában normális, problémamentes időszakban működik, de problémás időszakban nem. Esetleg egy bizottságot lehetne rétehozni, ahogy önöknek is van ilyen ö, bizottságuk, meg kell nézni, hogy milyen előnye, előnyök, illetve milyen negatív következmények alakulnak ki egy-egy döntés eredményeképpen. És így egy, egy rendszer szintű védelmet lehetne létrehozni. Ami a származékos ügyleteket illeti, nagyon jó lenne, hogyha ezek standardizálva lennének, és amint ez megtörténik, akkor tőzsdére kerülnének. Először is az átláthatóság érdekében mindenkinek tudnia kell, hogy mi történik. Nem lehet több millió eszközt működtetni, és közben nem tudjuk, hogy mi történik. Hogy lehet így döntést hozni? Így nem lehet döntést hozni. Amint rendelkezésre áll az információ, akkor a szabályozásra kell gondolni, például bizonyos margókat kell megkövetelni, bizonyos marzsokat, tőkekövetelménnyel kell föllépni, még akkor is, hogyha ezek költséggel járnak. Először is a túlzott növekedést ez meggátolja, másrészt úgynevezett puffereket hozhat ez létre. Így nehezebb időkben elkerülhetjük a csődöt. Véleményem szerint a piac ezt nem tudja egyedül véghez vinni. Például a Brazíliában bankokkal konzultáltunk, és ott az hangzott el, hogy kérjük, mondja ki a központi bank, hogy milyen szabályozásra van szükség. Föltettük a kérdést, miért nem teszik ezt önök, miért nem csinálják meg maguk ezeket a lépéseket, miért nem hozzák meg? Azért azt, azt mondták, hogy azért, mert ezt mi nem tehetjük meg, hiszen a versenytársak, a riválisok nem teszik meg ezeket a lépéseket, és így elveszíthetnénk az ügyfeleinket. Tehát egészen egyszerűen erről van szó. Nos, a professzor asszony azt mondta, hogy nehézek a kérdések, de a még nehezebb dió az, hogy kezdünk kiszaladni az időből, és még négy kollega szeretne hozzászólni, persze te is kapsz szót. Úgyhogy szeretném, ha mindenki csak egy percben tenné fel a kérdést, és Schmidt, Permaz Beres, Eliza Ferrera és én ebben a sorrendben lehet kérdezni, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt önt hallgatni, professzorasszony. Dominik Stroszkán néhány héttel ezelőtt itt volt, és saját tapasztalata alapján elmondta, és végül is az ő tanácsa nekünk az volt, hogy annyira ne a szabályozókra koncentráljunk, hanem a felügyeletre. Ugyanis a szabályozás problematikáját, legalábbis én így értelmeztem, most lehet lerendezni, ismerik a termékeket, lehet szigorúan szabályozni jogszabályokkal. Na de szerintem ez mindig mozgó célpont lesz. Mert már körülbelül tíz éve itt vagyok, és mindig mozognunk kell, mert állandóan elmozdulnak, megpróbáljuk lelőni őket, és sose találjuk el őket. Úgyhogy legalább két-három évvel le vagyunk maradva tőlük. És ugye ma már 27 tagállam van az EU-ban, nem szövetségi ország vagyunk, hanem teljesen szuverén országok alkotják ezt. A pénzügyi piac pedig egészen más a tagállamokban. Ön pedig arra utalt, hogy globális pénzügyi szabályozást, felügyeletet szeretne. Mi talán egy olyan fél európai intézményt szeretnénk. Ön szerint Nincs még mindig egy csomó megválaszolatlan kérdés. Ön átfogó szabályozókról beszélt, és a dokumentumában pedig azt írja, hogy a szabályozás nagyon fontos, de tényleg még több szabályozóra van szükség. Nem mond, kellene inkább úgy fogalmaznunk, hogy jobb és megfelelő szabályozókra van szükségünk. Köszönöm szépen. Professzor asszony, ó, tökéletesen egyetértek önnel és a felügyelettel kapcsolatos gondolataira. Az egyik oka a bukásnak, a kudarcnak az volt, hogy a létező szabályokat sem alkalmazták. Milliószor jártak a, a megfelelő szervek az intézményeknél, de semmi eredménnyel. Tehát szükséges a megfelelő felügyelet. Emlékszem az Egyesült Királyságban, amikor önszabályozás létezett még, amikor nagy volt a lelkesedés a pénzügyi liberalizáció iránt, az emberek nem nagyon akartak regulátorokat sem. Pedig a kiváló felügyelet rendkívül fontos. Tudni kell azt, hogy mi folyik a pénzügyi ágazatban, és a lehető legközelebb kell kerülni ehhez az állandóan mozgó célponthoz. Aztán azt is el kell mondanom, hogy ugye az innovációs folyamatra való hatás is rendkívül fontos. És persze, hogyha hirtelen ö, megugranak, az sem jó. Na most az európai szabályozás vonatkozásában 30 másodpercben nagyon nehéz választ adnom. Igen, hát nehéz a helyzet, mert nemzeti kormányok vannak, és persze ugyan vannak EU kompetenciák, de globálisak a piacok és az intézmények. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az ország specifikus dolgoknál, ahol például Németországban a helyi ö, közösségeknek ö, hiteleznek egyes bankok, nyilván ott nem szabad beavatkozni. De ha valami nagy nemzetközi bankról van szó, vagy egy nagy globális tranzakcióról, vagy pedig a származékos ügyletekről, azok már definíciójuk szerint is abstart globálisak. Nagyobb szuverenitást lehet itt nyerni. Főleg olyan piacok vonatkozásában, amelyek ö, már eleve globálisak. Úgyhogy nyilván nem több szabályozóra, hanem jobb szabályozókra van szükség. Elnök. Javasolnám, hogy most két kollega tehessen fel kérdést, először Pervons Perez. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül hasznos előadást. Nyilván azt fogja nekem mondani, hogy ez a parlament feladata, de hogyan lehet megszervezni a vitát, hogy elérhessük azt a célt, amit ön is említett, és úgy gondolom, hogy a szakbizottság, és remélem az egész parlament osztja ezt a véleményt, hogy a pénzügyi piacok az emberek igényeinek, a reál gazdaság igényeinek megfelelően működjenek. Tehát hogyan szervezünk meg a vitát, hogy állandóan fölmerüljön ez a kérdés? Mert ott van a Bál bizottság, a Bál bizottság, a Bázeli bizottság, amely tényleg fölvetette ezt a kérdést. De igazándiból a G20-ak szintjén merül fel ez a kérdés. Aztán hallottam én Obama elnököt is, ami aztán 90 fokos fordulatot jelentett a 180 fokos fordulathoz képest. Viszonyítva ahhoz, amit korábban mondott. Úgyhogy hogy lehet így ilyen körülmények között vitát szervezni, amikor még Obama elnök is 180 folkos fordulatot tesz. Mert ha tényleg hatékony szabályozást szeretnénk, és tényleg úgy gondolom, hogy erre van szükségünk, akkor foglalkoznunk kell igenis az adóparadicsomokkal is. Ott van Oli Schmidt kollega. A jobb szabályozás sokan úgy értelmezik, hogy kevesebb szabályozás. Felvetődik a kérdés, hogy nincs-e szükség új jogalkotásra, olyan területek bevonására, ahol még nem vagyunk jelen. Aztán említett a beruházók védelmét, aztán az élelmiszeripari termékek felügyeletével foglalkozó ügynökség feladatát. Például az ingatlan ügyletekkel foglalkozó ügynökség foglalkozhatna azzal, hogy regisztrálja azokat a pénzügyi termékeket, amelyek a tranzakció folyán felmerültek, és hogy milyen veszélyt jelenthetnek ezek a piacon, és hogyha bármi probléma fölmerül, akkor visszavonná ezeket a termékeket a piacról. Nos, ezt a néhány gondolatot szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Well, I'll speak in English because with all the... Angolul beszélek, Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy ennyire világosan fogalmazott. Egy kicsit el szeretnék mozdulni ettől a témától, és más aspektusokról beszélni. Az első kérdésem a következő. Helyesen említette, hogy a pénzügyi ágazatnak a reálgazdaságot kell szolgálnia. De a válság mögött tényleg komoly gazdasági problémák voltak. Nagy deficitek, az egyensúlyhiány az Egyesült Államok és Kína között. Az olyan menekülő stratégiákról beszélgettünk, amik felmerültek. Tudna egy-két gondolatot ezzel ennek szentelni a mögöttes jelenségeknek? A második kérdésem a nemzetközi aréna. A korábbi válság ott követően ugye a Bretton woods intézmények születtek meg. De azt tapasztaltuk, hogy még az alap instrukciókat sem tartották fize, figyelembe a bázeli ajánlásokból. Mi a következő lépés? Vagy mindannyian azzal kell szembenéznünk, hogy ezek közül a veszélyes termékekből néhány exportra kerül? Olyan országokba, ahogyan ezt a Financial Times tegnap írta, feltörekvő piac szerepet felvállalva a pénzügyi ágazatban? Nem töltünk túl sok időt a stratégiai megközelítés megállapításával? Végezetül. Mik a tapasztalatai az Egyesült Államokban az válságról? És az adott intézményről, amelynek szerintem megfelelő szerepe volt a pénzügyi szolgáltatások adózásával foglalkozik ez az intézmény, mert a kormányok nagyon szeretik felhasználni a lehetséges forrásokat, de nem tehetjük ezt csak amerikai alapon. Köszönöm. Professzor asszony, kicsit szelektíven fogok válaszolni, mert nem igazán van sok időnk. Azt hiszem, pervers kérdése nagyon jó volt. Azt tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, de még egyelőre nem érdekezünk a megfelelő intézményekkel. Ott van például Bázel kérdése, ez nem eléggé átfogó mert csak a regulátorok és a pénzügyi ipar tartozik ide. Megint megnéztem a dokumentumot, tényleg a pénzügyi ágazat felé hajlik, és hogyha további szabályozókat kérünk a pénzügyi ágazattól, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a válasz nem lesz. Aztán, ami az intézményes szinteket illeti hogyan lehet bevenni az érintetteket ebbe a folyamatba? Tehát azok a vállalatok, amelyek pénzt vesznek kölcsön fel, a KKV-k, még a nagy KKV-k is, például ott vannak a nyugdíjasok, hogy lehet őket bevonni ebbe a politikai folyamatba? Óriási harc volt ezen a téren, de most már részben megoldódott. Ö, ott voltak a fejlődő országok, aztán a G20, Hát aztán ott vannak ezek a regulátorok, vannak olyanok, amelyek óvatosabbak, vannak olyanok, amik nem. Nagyon fontos, hogy ellensúlyozzuk ezt a rövid távú gondolkodást a pénzügyi ágazatban. Túl fontos a pénzügyi kérdés ahhoz, hogy csak a bankárok döntsenek róla. És azt hiszem igaza van abban, hogy a jobb nem mindig azt akarja, hogy ugyanolyan mennyiséget is értünk alatta. A szabályozókat olyan termékekre, ágazatokra kell kiterjeszteni, ahol nem volt megfelelő súlyú szabályozás. Azzal is egyetétek, hogy nem szabad túl sok szabályozót bevezetni, legyenek egyszerű szabályok, ha szükség van erre Aztán egy nagyon fontos téma, amiről beszélnek az Egyesült Államokban mostanában, hogy valaki túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon. Hát nem, nem szabad túl nagynak lenni, inkább kisebbre kell venni a méretet. Ezek nagyon nehéz kérdések. Én hiszem, hogy a feltörekvő piacok ezekkel a mérgező termékekkel kapcsolatban versenyezni akarnak majd Európával. Annyi válság sújtotta már őket, hogy nagyon óvatosan fognak eljárni, nem veszik meg ezeket a mérgezett eszközöket, és összességében nagyon óvatosan fognak eljárni. Úgyhogy én nem aggódnék amiatt, hogy majd felveszik velünk a versenyt. Most már inkább egy nagy növekvő buborék található ott, de ahogy nőnek, egyre kevesebb a, az adósság. A fejlett országoknál ez pontosan fordított problematikaként jelenik meg. A kérdés az, hogy hogy lehet szabályozni egy olyan országot, ahol eddig sikerek voltak, magasak voltak a kamatok. Mit lehet tenni nemzetközi szinten, hogy az ilyen szélsőséges helyzetet valahogy mederbe tereljük? A nehézségekkel igenis foglalkozni kell. Nagy kérdéseket tettek fel nekem az egyensúlyi helyzet hiányáról. Nagyon rövid választ adnék egy olyan témáról, amiről beszéltünk. A rendszer, főleg az Egyesült Államokban deficiten alapul. Mert ugye a dollárt mindenki használja, és így nő a világgazdaság. Ez egyáltalán nem olyan jó, amióta Robert Truffen megírta ezt a fantasztikus könyvet, de semmi nem történt azóta se. Aztán nagyon érdekes vita folyik arról, hogy hosszú távon át kellene térnünk egy nemzetközi valótára. Érdekes módon a G20-ak egy picit elmozdultak ebbe az irányba, amikor kiadták a 20 millió dollárt. talán az egyik módja ennek a deficit elkerülésnek és a fogyasztói problémának, hogy meggátolják az Egyesült Államokat, hogy ebbe az irányba induljanak el. De vannak kivételek is, akik azt gondolják, hogy nekik nem kell adót fizetni, ezt is sose értettem, mert hogyha el kell dönteni, hogy mi legyen, akkor ugye az egyik oldalon tudják, hogy igen, meg kell tenni, mások viszont mindent megtesznek, hogy elkerüljék az adófizetést. A központi bankok, a PPP-k továbbra is olyan módszerekkel élnek, ami talán azt biztosítja, hogy a legtöbb tranzakció úgy működjön, ahogy kell. Nagyon könnyű és egyszerű kismértékű adót kellene ezekre a tranzakciókra csak kivetni, mert akkor nyilván nem kerülni el senki. Ezt például valutánként lehetne bevezetni a, a fontra, az euróra, az ideális körülmények között a dollárra is. Szerintem igenis van megoldás, és egy kicsit talán segíthetne a spekulációk elkerülésében. Adma? Adma. Már? Ja, Frau Professor. Professzor asszony, egy kicsit kemetlen érzésem van, mert látjuk talán az elemzésből, hogy a célkitűzést illetően egy véleményen vagyunk. Ön beszélt Obamáról, kérdezem önt, hogy ő valami globális ö, dolgot is bejelentett a több szabály tekintetében a kongresszusban és a szenátusban. Kérdés, hogy lesz a többsége erre, hiszen ö, korlátozottak a lehetőségek, és a bázeli egyezményben tárgyalásában miért nem vett részt Amerika, illetve miért nem ö, hajtotta végre ezeket a rendelkezéseket időben? Hiszen az EU és az USA tulajdonképpen nem hoz létre közös szabályokat és közös felügyeletet. Milyen befolyása van a mindennek a dollár függőségére, például a Kína és Amerika viszonylatában elége a G20-ak és a Bázali Bizottság ahhoz, hogy azt, amit ön az elemzésében helyesen említett, azaz, hogy az európaiak ö, szabályait globálisan végrehajtsák. És úgy látja, -e, hogy van-e politikai szándék, illetve nyere ez a szándék lendületet hogy mindazt, amit ön említett, végre is hajtsák. Nekem az a benyomásom, hogy a politikai szendék újra meggyengült ahhoz képest, amit nyilvánosan kijelentenek, és ahhoz képest, amit a gyakorlatban végrehajtanak. Azt hiszem, hogy mindig itt van ez a különbség a a között, amit az ember mond, meg ami tényleg történik. Mindenki valami mellett van, az anticiklusos megoldás, stb. stb. Ugye egy csomó elmélet született már erről. De hogyha az ember megnézi azt, hogy tényleg mi is történik, akkor sokkal kevesebb az ambiciózus terv. De próbálni kell mégis elérni a célt. És a politikusok feladata ez, hiszen nekik kell hosszú távú érdekeket szem előtt tartani. Talán. Nyilván igazabb ez rájuk, mint a pénzügyi ö, területen dolgozókra. Itt ugyanis állandó választások vannak, ők meg örökre ott vannak. És hogyha átgondolják, hogy hogy is áll a saját hazájuk gazdaság, és milyen irányba halad Európa, akkor persze felmerül az a kérdés, de nyilván sokkal nehezebb a helyzet itt, mint az Egyesült Államokban. De ha az Egyesült Államok és Európa egyértelműen felvállalja a vezető szerepet, akkor ez végülis az alap problémát megoldja és globális konszenzushoz vezet. De ha nem, akkor megint szétaprozódik eh, az egész, a fejlődő országok elindulnak egy irányba, az Egyesült Államok egy másikba, Európa egy harmadik irányba, és a vége egy káosz lesz. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a vezető szerepet felvállalja valaki. Azt hiszem igaza van, nyilván hamarosan nem tudunk egy globális regulátort előállítani. De el kell mozdulni egy sokkal erőteljesebb globális koordináció felé. Erre ugyanis óriási szükség van. És nagy ugrást jelent ez. A másik lehetőség, főleg a fejlődő országban vetik ezt fel gyakorta, ha nem működik, és nem jön létre a globális rend, rendezés, akkor ne igazán érezzük magunkat biztonságban ebben a világban, és lezárjuk ezeket a tőke ö, számláinkat. Azt hiszem, hogy ez nem jó megoldás, mert itt szegmentáljuk a piacokat. Úgyhogy azt hiszem ez a legjobb ösztönző a globális rendezésre, mert hogyha nem lépjük meg ezt, akkor szegmentálódnak a piacok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy-két kérdést föltenni így utolsóként. Először is egyetértek önnel, hogyha a megfelelő, megfelelő szabályzási rendszer helyreáll, föláll, akkor ha nem is azonnal, de hosszú távon ez jó eredményekre vezethez, ami, vezethet. Amikor hatékony ellenőrzési szabályozásról beszélünk, a rendszerről, a szervezetről, sosem beszélünk azonban az emberekről. Pedig lehet, hogy a szabálykönyvünk kitűnő, a szervezeti felépítésünk kimagasló, de mindez hiába való, hogyha nem figyelünk oda az emberekre, hanem győződünk meg arról, hogy ezek valóban kiemelkedő egyéniségek, egyéniségek megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és egy irányba húznak, mert most nagyon nagyok a kulturális különbségek. Vannak köztisztviselők, vannak akik a szabadpiacról érkeznek, és teljesen különböző értékrendel rendelkeznek. Kíváncsi lennék az ön véleményére, mit tehetünk ezen a területen, és hogyan, annak érdekében, hogy ezt a problémát legyőzzük. A következő kérdés. Az Európai Unió azzal a sajnálatos tulajdonsággal rendelkezik, hogy vagy nem látja meg a fejleményeket, a rossz fejleményeket ideje korán, hanem csak amikor a katasztrófa bekövetkezik, mint ahogy ezt tapasztaltuk, vagy akarata direkt vár, kivár, és aztán inkább utólag hoz megoldást. Ez a határon átnyúló tevékenységekre is vonatkozik. Nem, nincs és nem volt előzetes megoldás. Ezen a területen is kíváncsi lennék a véleményére, professzor asszony. Professzor? Nagyon jó gondolatokat vetett föl, az emberek, az emberi oldal rendkívül fontos. Megfelelően megfizetett munkatársokra van szükség azért, hogy automatikusan ne vegyen úrrá rajtuk egy olyan érzés, egy olyan kívánalom, hogy a pénzügyi ágazat más területére átmenjenek. Másodszorban a fizetést az eredményekhez kell kapcsolni. Ez egy kicsit nehéz, de ezt is végig kellene gondolni. Ugyanúgy, mint ahogy a prémiumok a hosszú távú eredményekhez kapcsolódnak, ugyanígy a fizetés, a jó, kimagasló fizetés egy része például a pénzügyi stabilitáshoz lehetne kapcsolni. Új-Zélandon például az inflációs célkitűzések számítottak ilyennek. Nehéz ezt mérni, de azt hiszem végig kellene gondolni, hogy hogyan lehet megvalósítani. Jól képzett, kimagasló szakemberekre van szükség, ez rendkívül fontos mind a szabályozási, mind az ellenőrzési oldalon. Ami pedig a munkamegosztást, a terhek megosztását jelenti, válság idején, ahogyan ön is elmondta, Európa nem volt fölkészült. Jó, hogy most az európai szabályozóról, szabályozási rendszerről beszélünk, de igazából döbbenetes, hogy egy ilyen integrált piac esetében sem volt közös szabályozási rendszer. Másodszorban valóban a tehermegosztás mechanizmusait végig kell gondolni, akkor, amikor válság sújtja a bankokat. Ugye gondoljunk csak Izlandra, mindenki másra mutogat, az izlandiak azt mondják, hogy egyszerűen az európai szabályokat követtük. De hát azt kell, hogy mondjam, eléggé lazán értelmezték ezeket a szabályokat. Teljesen egyetértek tehát önnel, ex ante, azaz előzetesen kell végiggondolni ezeket a szabályokat. Professzor asszony, a legutolsó kérdés következik. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. A 23, a 23 oldalas jelentésben szereplő gondolatokra szeretnék utalni. Új gondolatot említett meg, új bizonyítékok kerültek elő a Lehman összeomlás kapcsán az elmúlt hetekben, és ez alapján nagyon fontos megnézni, hogy a mérlegen kívüli mechanizmusokat hogyan használták, illetve hogyan lehet ezeket egyre inkább felhasználni az anticiklikus szabályozás területén. Gondoljunk a bankokra, illetve más pénzügyi intézményekre ön szerint. Ő használhatják ezeket a mechanizmusokat, az off-balance sheet mechanizmusokat, vagy sem? Van egy olyan eset, ahol, a, ahol egy bank irányítását átvették, azonban, mert nem működött, azonban mintegy 7000 ilyen, ilyen mechanizmus működött. Mi a teendő ezekben az esetekben? I mean, yes. A nagyon ö, rövid válasz az, az igen lenne. A spanyol megoldás az volt, hogy ugyanolyan tőkekövetelményekkel kell rendelkeznie a mérlegen kívüli tételeknek, mint a mérlegen belüli tételeknek. De még az egyszerű megoldások esetében, ahogy ön is mondta, ki kell mondani, hogy mindennek rajta kell lennie a mérlegen, ez egy olyan terület, amely, amelyet nem ismerek, vagy nem történt nagy előrelépés, de meg kell nézni, hogy a pénzügyi beszámoltatási rendszert hogyan lehet a lehető legátláthatóbban működtetni. Nagyon egyszerű szabályok kellenek, nincsenek különleges mechanizmusok, nincsenek mérlegen tételek, és nagyon fontos a szoros monitoring, a szoros ellenőrzés, hogy ne lehessen semmilyen kiskaput kihasználni. Itt a szabályozók nagyon is kezdeményező jellegűek. Két tapasztalatról is beszámolhatok. Engem küldtek a központi bankok, mint az akadémia képviselőjét, a tudományos élet képviselőjét, hogy megnézzük, mi történik. Hát miért nem kérnek egyszerűen jelentést ezektől a bankoktól, amely keretében ki lehetne menni a területre, és megnézni, hogy mit is, mi, mi történik ezekkel a bankokkal. Köszönöm szépen professzorasszonynak ezt a nagyon érdekes eszmecserét, illetve azt, hogy időt szánt arra, hogy eljöjjön hozzánk a mai napon. Most pedig az első panel nyitna, nyitom meg, nem fogom részletesen bemutatni a panelben résztvevőket, egyszerűen átadom a szót Niklas Hutton úrnak először, aztán pedig Lukrécia Reichlin asszonynak. Thank you. <laughs> Um, how long have I got? Five minutes? Six minutes? ten minutes. Ten minutes, okay. Well, I'll be very quick. Um... Nagyon gyors leszek. Az első dolog, amit mondani szeretnék, a következő. Kapcsolódva az előttem szólóhoz, néhány számot szeretnék bemutatni, a hála Istennek látható is. I think that the, uh... Uh, the growth of the financial azt hiszem, hogy a pénzügyi rendszer növekedése nyugaton valószínűleg elne, elértem már tolerancia határát, és néhány számot szeretnék illusztrálásképpen mutatni önöknek. Ami az úgynevezett exit strategy illeti, azt hiszem, hogy ez a legkényesebb egyensúly, amit létre kell hozni az állami deficit és a magán deficit kezelése között, ahol óriási adósságállomány halmozódott fel, és ebből majd számokat is fogok mutatni. Ami a fedezeti alapokat illeti, néhány számmal illusztrálnám azt, hogy erőteljesen támogatom azt, hogy ezeket jobban felügyeljék, de nem vagyok benne biztos, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság a megfelelő célt tudja szemmel követni. A legnagyobb halak, a Deutsche Bank, a BNP, hogy csak kettőt említsek, ezek francia és német bankok, és állandó problémást jelentenek, sokkal jobban, mint a fedezeti alapok. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni rájuk, mert a német és a francia bankrendszer ugyan olyan ilyen szempontból, mint a brit. Na most, ami az exit strategy illeti, itt csak úgy gondolkodhatunk, ahogy David Cameron fogalmazott, hogy ez óriási probléma, óriási társadalmi probléma vonatkozásában. Itt viszont óriási innovációra van szükség. Ugyanis az elkövetkezendő évtizedben megfelelő munkahelyeket kell teremteni. Aztán az ekorendszerek innovációja ami aztán a, ö, az ismeret anyagra alapuló társadalmi ágazatokat támogatja. Nagyon fontos, hogy a bankrendszer támogassa mindezt. Az elmúlt 15 év a bankrendszer elszakadt a nemzeti innovációs rendszerektől, és csak saját magának halmozta a pénzt. Ez a Deutsche Bankra mindenképpen igaz, és a francia és a brit bankokra is. Úgyhogy gyorsan egy-két számot hadd mutassak önöknek grafikonok formájában. Az első, amiben nem vagyok biztos, hogy olvasható is lesz, a McKenzie Global Institute ajándéka. Nem tudom, hogy olvashatók el számok. Minden esetre itt lehet látni, hogy hogyan alakult az állami, illetve a magánszféra adóság állománya. Jobb oldalon az Egyesült Királysággal, bal oldalon Oroszországgal. A felső blokk világos kékkel az állami, a másik három pedig különböző kereskedelmi, üzleti és magán ö, tartozás. Japán esetében a magánszféra háromszoros a GDP-nek a 90-es évek végén. Ennek az országnak 15 éves deleveraging múltja van. Franciaországban és Németországban és Olaszországban is kétszeres a GDP-nek az adósságállomány, és ezért ez már problémás. Az egyetlen ország, ahol lassan növekedett a magánadósság Németország, ahol alatta volt 3%-nak, az összes többi ország magasabb volt. Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Spanyolország, Dél-Korea, például a deleverage-et kellett, hogy használja, és kompenzálták az állami adósságállományt. Ebben az esetben nagyon alacsony lesz a növekedése ennek a mennyiségnek, de nagyon kényesen kell foglalkozni a monetáris területtel is, és óvatosan. Itt azt látjuk, hogy a, mi történt a big a, a brit bankokkal uh, Izland következtében. Kérem, tekintsenek most a korrelációra. A kereskedelmi eszközök a származékos ügyletekre vonatkozóan, illetve a Deutsche Bank között, ahol a legmagasabb a százalékos aránya ezeknek, illetve a tőkeltételnek. Amerikai bankok bankokat érint ez leginkább, a Bank America, stb. stb. ott lent található. Nálunk Amerikában problémát jelent ez a bankrendszerünkben. Az amerikaiak eléggé aggódnak, de igazándiból nekünk kéne jobban aggódni itt Európában. Ami a szabályozót illeti, Stephanie beszélt erről. megérdemel egy kis tanulmányozást ez az ábra. Itt azt lehet látni, hogy a bankok a Bázel 2-re hogyan reagáltak. Ezt már tapasztaltuk a Lehman esetben, ezt ugye felvetette már az egyik kollega, aztán az izlandi bankok esetében lehet látni, hogy a Bázel 2-t követően Világos kékkel mutattuk azt, hogy hogyan mérték fel a bankok a kockázati esélyeiket. Önmagukat is szabályozzák, vannak olyanok is, és egy évtizedon belül ugyanaz az eszközállomány már fele annyira volt kockázatos, mint amilyen korábban. Itt óriási bankok láthatók, amelyek egyszerűen elállító módon ö, szabályoztak. Úgyhogy erre kellene most koncentrálnunk. Persze a gond az, hogy az állami beavatkozásnak óriási következménye lehet. Tudom, hogy kolléganőm majd beszélni fog erről részletesebben. Az elképzelés az, hogy gyorsan kell kiszállni ennek a résznek, de az elmúlt évtized során azt tapasztaltuk, hogy nem megfelelően kezelték ezeket a mérlegeket. De látható ez az ábrán is. A központi bankok rendkívül fontos szerepet játszanak, majd az elkövetkezendő évek során, mert nem hiszem, hogy gyorsan ki tudunk lábalni majd ebből a helyzetből. a dereguláció és annak hatása a tőkére, illetve mi történt a banki átlag fizetésekre és általánosságban a fizetésekre. Láthatják, hogy mekkora pénzeket fizettek ki, és hoztak létre saját maguknak. Hogyan és hol születtek ezek a pénzek, erre most sajnos nincs idő kitérni. Mi tehát az Európai Unióban csak azt a megoldást választhatjuk, hogy tudásalapú gazdaságot hozunk létre, akkor lesz több munkahely, akkor lesz nagyobb növekedés. Itt lehet majd munkahelyeket teremteni, És nyilván azok az országok növekszenek és növekednek, amelyek már is rendelkeznek ezzel az ágazattal. Nem akarom untatni önöket, e, nagyon nehéz elmagyarázni ilyen rövid idő alatt, amit szeretnék. Az innovációs ekorendszer hogyan működik, hogyha mindenféle tudás a, hogyan befolyásolja a kísérleteket, hogyan választják ki az elképzeléseket, hogyan mobilizálják a forrásokat mögöttük. Maguk a vállalkozók azok, akik emögött állnak. Vannak itt kis cégek, középméretű cégek, nagy cégek, és nem szabad elfeledkezni persze az egyetemek szerepéről sem. Elengedhetetlenül szükség, lényeges persze a tőkésített finanszírozás. A mi országainkban persze a pénzügyi rendszerek nem ezt a feladatot teljesítették, vagy az ingatlan ö, hitelekre koncentráltak, vagy pedig másra. Az én véleményem az, hogy a pénzügyi rendszert újra kell éleszteni. És ez nem csak az csomókról, a fedezeti alapokról szól, hanem azon intézményekről is, amelyek minden tagállamban léteznek, de eléggé aránytalanul. Azt hiszem három van Amerikában, ha a németeket, a franciákat és a svájciakat is bevonjuk, én már pedig be kell, meg még a briteket is, meg az amerikaiakat. Nem tudom, hogy hogy szeretnének ők felügyeletet, illetve ellenőrzést. Egyszerűen úgy gondolom, hogy az adósság szintek és azok az eszközök, amelyek állítólag védték azokat, akik kölcsönöztek másoktól, kombinálva a bizalom hiányával, akkor az ember elgondolkodik, hogy hogyan tovább. Nyilván több tőkére van szükség, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a bankok nagyon ügyesen ö, jártak el bázel be kapcsolatban. A Bázel 1 kapcsán ez nem került kipróbálásra, csak a Bázel 2 során. Úgyhogy a végén a legkisebb közös többszörösre jutunk és végül is senki sem akar tőkét növelni. Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok optimista. Ha a bankok meg akarják ezt tenni, akkor ez óriási kihívás jogi szempontból. Nem lehet ezt így elintézni, azt fogják mondani a bankok, hogy milyen csodának kéne nekünk tőkét emelni, egyáltalán nincs rá szükségünk. A bankok egész másképp gondolkodnak, el kell őket különíteni a kiskereskedőktől, a nagykereskedőktől. Az Egyesült Államokban volt már példa erre. Nagyon remélem, hogy Európában odafigyelnek majd erre a példára, hogy egyszerűen nem lehet a továbbiakban így eljárni. Nem lehet olyan bankrendszerünk, és szerintem ez igaz minden tagállamra, egyre kockázatosabbak ezek a mérlegek, implicite, explicite, óriási személyes összege, óriási összegekre tesznek itt szert, de a gazdaságnak arra van szüksége, hogy újra integrálja ezeket a pénzeket, hogy általánosságban mindenki számára jólétet teremtsen. A makrogazdasági kihívások óriásiak, nagyon aggaszt Németország és az új törvény, amit most akarnak bevezetni, nagyon szigorú adópolitikával, mert a 60-as és 70-es években haté, haté, hatástalannak működött, hatástalanul működött, a tudás alapú gazdaságban az adó politika sokkal kevésbé vonzó, sokan mondják ezt. Az adópolitikát esetleg az exit stratégiákban használhatjuk fel, hogy egy kicsit csökkentsük az állományt. Ezért aztán végezetül úgy gondolom, hogy nagyon fontos fellépni az egész világon, azokban az országokban, beleértve a tagállamokat is, ahol túl sok a hitel, explicit és implicit intézkedésekkel a központi bankoknál, nagy innovációk céljából munkahelyteremtés segítségével. Ez nagyon fontos az elkövetkezendő évtized során. Azt nem várhatjuk, hogy majd az ázsiaiak oldják meg a problémánkat, mert szerintem Kína legalább olyan gyönge ilyen szempontból, mint mi. És mivel sokkal kisebb, mint az Egyesült Államok, így kevésbé vagyok optimista ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nekünk és az Egyesült Államokban kell ö, felvállalni ezt a feladatot, hogy rendbe hozzuk a gazdaságunkat, és megfelelő körülményeket te, ö, teremtünk a munkahelyem teremtéshez. <laughs> You asked for five and you got 15 minutes Köszönöm szépen, engem is elragadott mindaz, amit mondott. 15 percben ö, hallgathattuk önt. Parancsoljon, asszonyom. Gondolom, ö, köszönöm szépen. Először is szeretném egy kicsit megváltoztatni ennek az egész beszélgetésnek a, a lényegét. Az exit stratégiáról beszéltünk, a monetáris politikai intézkedések kiiktatásáról. A központi bankok világszerte ö, ilyen intézkedéseket vezettek be a válság kezelése érdekében. Ami a válságot illeti, azt hiszem, hogy mindannyian láttuk már a számadatokat, mindannyian tudjuk, hogy az egyik legsúlyosabb recessziót éljük a 30, 30-as évek óta, és az euró övezet számára itt az ipari termelést ról szóló grafikont láthatják. Ez a grafikon rámutat arra, hogy nagyon is mély válságot élünk a Lehman Brothers után, tehát a recesszió elindulása után felgyorsult a recesszió. Itt nagyon fontos pénzügyi tényezők megtöbbszörözték a reál gazdaságot érintő sokkot. Most azonban a fellendülésnek látjuk némi jeleit, az eurózóna adatai bátorítanak. Ideje tehát, hogy föltegyük a kérdést, hogyan, hogyan fogjuk kiiktatni a különleges lépéseket. Láthatóak a grafikonon a különböző statisztikai adatok. Tehát nézzük meg, hogy milyen politikai, szakpolitikai választ kaptunk a válságra. Az Egyesült Államok központi bankja reakcióját fogom megnézni részben. A monetáris politikai válasz az Európai Központi Bank, illetve a Fed részéről a kamatlábak drámai csökkentése volt. Ahogyan önök is látják, a Bank of England, az, az Európai Központi Bank és a Fed számadatait láthatják ezen a grafikonon, és látják, hogy a likviditási válság 2007. augusztusában manifestálódott. Miután a Fed még változtatásokat eszközölt. Egy darabig stabilizálódott a helyzet, nagyon erős volt továbbra is az inflációs nyomás. Csak a Lehman Brothers összeomlása után került sor arra, hogy a központi bankok összefogva drámaian csökkentették a kamatlábakat, és eljutottunk a nulla rátához. A kamatláb innentől kezdve, mint politikai eszköz használhatatlanná vált, hiszen nem mehetett lejjebb. Az Európai Központi Bank részéről kicsit más volt a reakció, nem nulla lett a kamatláb, hanem egy százalék. Nézzük meg, hogy mit is jelent az egy százalékos kamatláb, illetve mit jelentett akkor, és mit jelentene most, hogyha ezt növelnénk. Látni kell, hogy ezek a különleges lépések, amelyeket akkor bevezettek, miről is szóltak pontosan. 2007. augusztusától 2008. októberéig az intézkedések főleg likviditási műveletekre vonatkoztak, azonban a Lehman brothers követően nem csak a standard likviditási működés, illetve műveletek változtak, hanem a központi bankok mérlegei is. Az LKB mérlege növekedett, a követelési oldal növekedett, ami azt jelenti, hogy a pénz létrehozása, tehát a pénz összege növekedett. fix rátájú monetáris politikai műveletekre került sor, ez pedig azt jelenti, hogy likviditást ajánlott a LKB a bankoknak igény szerint, ez még most is így folyik. Ezen kívül BBB mínusz intézkedésekre került sor, valamint a hosszabb távú műveletek lejárata növekedett. A különböző műveletek eredménye, következménye egy gyors normalizálás volt a pénzpiacokon. Ezt itt a, a grafikonon láthatják. A Libor függvényében. Ez rövidtávú értékelést mutat. Nagyon jól látható a Lehman Brothers esetében a grafikon csúcsosodása, illetve látható az is, hogy most melyik szinten vagyunk, hogyan működik, illetve hogyan mentették meg a pénzügyi, a pénzügyi rendszereket. Tehát én itt nem gondolkodom annyira pessimista módon, szerintem a politikák azért működnek. Hogyha megnézzük a mérleget, és itt színes a grafikonom, remélem ezt értékelik, a követelések nulla alatt vannak, az eszközök pedig nulla fölött. Látható, hogy a mérleg hogyan is alakul, milyen pénz összegeket sikerült megteremteni. Látható, hogy a léman után egy ugrás következett be, nem csak a műveletek típusa változott, hanem az összmérleg növekedése is változott. Ugyanezt a grafikont látják a Fed esetében, itt még több szint alkalmaztunk, és az ugrás a Lehman esetében még nagyobb. Ugyanezt a grafikont látják a Bank of England esetében. Sokkal kisebb mérlegről indult ez a bank, és látható, hogy hova jutott. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy nagyságrendileg összehasonlíthatóak ezek a bankok a GDP vonatkozásában. Tehát levonhatjuk azt a tanulságot, hogy a központi bankok nagyon fontos közvetítő szerepet töltenek be. És ez egy történelmi tény. Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az első, hogy a központi bankok kötelezettségvállalásai, tartozásainak nem volt hatása az inflációra, illetve az inflációs elvárásokra, illetve nagyon jól tudjuk, hogy mi történik az infláció esetében, nem csak a, a pénz léttével kapcsolatban, hanem azzal, azzal kapcsolatban is, hogy mit vár a nagy közönség. A pénzellátás, illetve a kamat szintek meghatározása esetében is nagyon fontos fejlemények mutatkoztak. Elolvasható az EKB közleménye, de most, illetve más bankok közleménye is, most az EKB-ra összpontosítok. Nézzük meg, hogy hogyan alakultak a rövidtávú kamatlábak. Látható egy bizonytalan kamatláb, amely általában magasabb, mint a, a fő finanszírozási kamatláb. Aztán látjuk a piaci rátát. A legfontosabb megjegyzés, hogy bár 1%-on van a ráta, ez a központi bank alapvető álláspontja, tehát 1%-on határozta meg ezt a rátát, azonban a piaci ráta sokkal-sokkal alacsonyabb. Ez az EKB által alkalmazott különleges intézkedések eredménye. Tehát a monetáris politika sokkal inkább megfelelő, mint amit simán a politikai, szakpolitikai számokból levonhatnánk. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos lépések történtek a bankok finanszírozása terén. Nézzük most a phasing out lépéseket. 2011 elejéig a következő várható, és ezt itt látják arra a grafikonon. Likviditási töbletet várhatunk 2010 végéig, vannak fontos dátumaink, például július, amikor, amikor bizonyos speciális intézkedések és lépések lejárata lejárnak, azaz véget érnek látható, hogy a Trisé által meghatározott profil nagyon óvatos álláspontot képvisel. A likviditás nagyon fokozatosan kerül visszavonásra. És a fő politikai rátát, finanszírozási rátát fixen tartják. Fontos megérteni az elemzés során, hogy eh, mivel fix a politikai ráta, meg kell nézni, hogy ez mit jelent a reálgazdaság számára. Mit jelent az, hogy a speciális likviditási intézkedéseket lassan ki kell iktatni? Először is egy fokozatos megközelítést kell alkalmazni, a túlzott likviditás magas marad, ez pedig azt jelenti, hogy a piaci ráta csak fokozatosan visszatérni az év vége felé a megfelelő szintre, az EUNIA pedig eléri a finanszí- az újrafinanszírozási rátát, és hosszabb lejáratokkal kell majd számolni, csak akkor várhatunk a kölcsönök, illetve a reálgazdaság terén valós eredményeket. 2011 körül. Nézzük, hogy mekkora a hatás. Véleményem szerint viszonylag kismértékű következményekkel számolhatunk, ezek azonban léteznek, tehát bizonyos zsugorodást, piaczsugorodásra számolhatunk. Egyetértek az LKB e nézőpontjával, az általuk alkalmazott megközelítés megfelelőnek mondható, tehát fixen tartja a kamatlábatot, kamatlábat és a likviditási intézkedéseket lassan próbálja kiiktatni nézzük, hogy miért teszik ezt. Nem kellene az EKB-nak további további támogatást nyújtania? Nos, a véleményem az az, hogy nem. Most nagyon fontos, hogy a piac ismét működjön, ezt érjük el, és megakadályozunk azt, hogy a finanszírozási intézmények a központi bankoktól függjenek. Az EKB-nak továbbra is támogatnia kell a bankokat, azért mert a pénzügyi a pénzügyi instabilitás továbbra is megfigyelhető. Bizonyos feszültségeket látunk továbbra is a bankrendszerben, illetve azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékben egy-két pénzügyi intézmény intézkedéseinek a hatása érezhető. Az EKB hogyha követik a logikámat, az EKB az EONIát próbálja kontrollálni, a polisziráta, amit azonban kommunikálnak a közvélemény felé, a monetáris politikai álláspont, az az úgynevezett finanszírozási ráta. Tehát, hogyha érteni akarjuk a tevékenységüket, akkor mindkét rátát vizsgálnunk kell, mindkettőt elemezni kell. Nagyon eltérő a jelenlegi helyzet attól, mint amit a válság előtt tapasztaltunk. Itt egy kommunikációs kihívásról van szó a központi bank számára. Ez problémás lehet, hogyha az inflációs feszültségek jelentkeznek a piacon, és a valós, a reál gazdaság ennek a következményét megérzi majd. Nézzük, hogy mit jelent ez. csak technikai intézkedésekről van szó? Nos, igenis és nem. A monetáris politikát más politikákkal összevetve kell vizsgálni, azokkal karöltve kell értékelni. Milyen politikákról van szó? Standard monetáris politikáról, amikor a politikai ráta emelkedik, Elmondhatom, hogy a piacnak milyen elvárásai vannak, meg döbbentene az, hogyha a ráták emelkednének, még mielőtt a refinanszírozási ráta és az EUNIA között a szakadék egy kicsit csökkenne. Szerintem ez még egy kis időt fog igénybe venni. 2011-re datálnám ezt nagyjából, de itt a, dáta, a, a dátum nem is számít. Egy mélyebb fontosságú kérdést kell föltenni, hogy a központi bankok eh, hogyan is járnak majd el. Nos, az EKB nem szabályozó, vannak makroprudenciális funkciói, és föl kell tenni a kérdést, hogy milyen eszközöket alkalmazhat a központi bank a mikroprudenciális eh, intézkedések érdekében. Figyelmeztetés, elemzés, ez áll rendelkezésére, de itt ezen belül nem túlságosan sok eszközöket alkalmazhat az, az Európai Központi Bank, illetve a központi bankok. Ezen kívül a monetáris politika és a mikroprudenciális lépések eh, terén nem túlságosan nagy a tapasztalat. A legfontosabb kérdés, és nagyon is releváns európai nézőpontból, a fiskális politikával való kapcsolat kétségtelen, hogy az EKB támogatja a pénzügyi piacokat, mind a pénzügyi intézményeket, mind pedig a kormányokat a válság idején, de ezen kívül látjuk a, ennek a rendszernek a korlátait, hiszen a piacon nem vásárolhat, nincsen, ö, erre nincsen lehetőség, tehát csak a kollaterális politikát használhatják, ez hasznos volt Görögország esetében is egyértelmű. Azonban hogy a monetáris és a fiskális politika szétválik, és lehet, hogy ez a legfontosabb kérdés lesz majd a következő esztendőkben az eurózóna számára. Az eurózóna pedig nagyon fontos részét képezi Európának, és ezzel a megállapításommal be is fejezném az előadást. Uh, Hans-Peter Martin is the first one. Köszönöm szépen. Ja, nagyon örülök, hogy itt látom Önt, és nagyon örülök, hogy meghívtuk. Egy kívánságom lenne. Kérem, itt tudná hagyni a ö, grafikonokat ö, fénymásolat formájában? Utalva az ajánlásaira. Megállapította, hogy a pénzügyi rendszernek A jelenlegi kontingensre körülbelül egy évtizedig van szüksége. És azt is mondta, hogy ennek növekedni kell. Ön is újságíró volt, akár csak én. Ön mit ajánlana nekünk, politikusoknak? Hogyan tudnánk meggyőzni a közvéleményt, hogy ez a járható út? Németországot említette. Mivel osztrák vagyok, de nagyon sokat dolgoztam Németországgal is. Az önfeltételezése alapján már lehet Németországban a közvéleményt befolyásolni, de hogyan, anélkül, hogy államosítanánk a bankokat. Ha jól értettem, amit mondott, ez volna az a konklúzió, amit le lehet vonni abból, hogy ugye nincs bizalom, és hogyan működnek most a bankok. Vagy rosszul értelmeztem, és valami más megoldás is létezik az államosítás vonatkozásában? Elnök, javaslom, most hallgassuk meg a következő kérdést is. Azt hiszem volt még egy kérdése az előttem szólónak a második előadóhoz. Elnézést, elnök úr, csak egy rövid kérdésem volna Reiklin asszonynak. A még kint levő operációkról volt szó. Röviden németül feltettem a kérdést. Tehát ezzel 442 milliárdos csökkenés, amelyet az LKB júniusban vissza akar hívni. Ön szerint, ön mennyire optimista, ez tényleg így fog végbe menni, vagy ez csak egy általános feltételezés ön szerint, és lesznek meghosszabbítások, és ha lesznek meghosszabbítások, akkor ez milyen köz, következményekkel jár majd a General Substance területre? Maybe we leave it at that and, and you answer first. Elnök, talán akkor most uh, kérem, hogy válaszoljon. Um, uh, I think the, you know, very, you're very happy to, I'm very welcome to have the, uh, the slides there. there Persze, természetesen. Nagyon szívesen itt hagyom az ábrákat, és elnézést kérek, hogy ezt nem ajánlottam föl már az elején is. Igen, amit feltett kérdést Nyilván az államosításos kérdés volt a leglényegesebb. Nos, nem hiszem, hogy a közvélemény tudatában van mindannak, ami a bankrendszerben történt. A három nagy német bank került bele a londoni, New Yorki rendszerbe, eléggé agresszív módon az angol száz rendszert illetően. Közben a többi bank ugyanilyen profitra akart szert tenni, és ugyanerre a területre került. Úgy tűnik számomra, hogy az egyik legnagyobb kihívás Németországban ugyanaz, mint Nagy-Britanniában és Franciaországban, és őszintén szólva Spanyolországban is, ahol hasonló a helyzet, kevésbé Olaszországban ahol a bankrendszer egyszerűen óriásit in, nőtt nemzetközi téren, ami az innovációs és befektetési történetet illeti, azt mondanám, hogy csak akkor tudják a megoldást megtalálni, hogyha elkerülik azt a fiskális politikát. Ha mind a kettőt akarják egyszerre, akkor nagy gondval kell, hogy szembenézzenek. Nagyon tetszett Krisztina előadása. Mert amit az Európai Központi Bankról mondott, tényleg fantasztikus intézkedéseket rejt. Nem hiszem, hogy nagyon gyorsan ki lehet vonni ezeket az eszközöket a piacról, tekintettel arra, hogy mennyire alacsony a bizalom szint. Köszönöm. Yes, I mean about your... Igen, na a kérdéseit illetően. Igen, be van kapcsolva a mikrofon. A 12 hónapos finanszírozási időszak látható a grafikonon. Nyilván van bizonyos kockázat, de vannak lehetőségek ilyen finomításokra, ami aztán majd segít egy kicsit csökkenteni ennek az eseménynek a, a súlyát és tekintettel minden elképzelhető forgatókönyvre, amit a piacon, az LKB-nál tapasztaltam, nem hiszem, hogy bármilyen reális forgatókönyv esetén túlzott likviditást eredményezhetne. Bár bizonyos feszültség várható bizonyos pénzintézeteknél, főleg a görög bankokra gondolok. Ami az európai helyzetet illeti az amerikaival szemben, végül is a keretek jelentős megváltoztatása nélkül történt minden, úgyhogy nagyon könnyen lett bekerülni, kikerülni. Nyilván vannak kényes kérdések, hogy úgy szálljon ki valaki, hogy nagyobb instabilitást hozzon létre a pénzügyi rendszerben. De ugye nagyon nem stabil a helyzet, ami a hosszú távú fellendülést illeti a gazdaságban, tekintettel az európai bankok zömének helyzetére, nem hiszem, hogy elvárható lenne. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Keith, köszönöm, elnök úr. Nekem is két kérdés sorom van, mert teljesen eltérőek voltak az előadók, a témáik is, és mindkettő nagyon tetszett, különböző okoknál fogva. Hát Nur, nagyon érdekes volt a javaslata. A funkcionális pénzügyi intézetekre vonatkozóan. Nagyon érdekes, a legtöbb innováció a kockázati tőkére alapul, amelyet nem bankintézetek biztosítanak, főleg a venture capital és a fedezeti alapok vonatkozásában. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudják majd ösztönözni a hagyományosabb bank műveleteket az ökorendszer finanszírozására. Azt is szeretném tudni, hogy hogy tudunk majd olyan intézkedéseket bevezetni, amelyekkel, mivel ismerem a problémát az Egyesült Királyságban, meg Izlandban, Izlandon is, úgy gondolom, hogy végül is a helyi GDP, vagy pedig az európai GDP vonatkozásában kell ezeket a kérdéseket kezelnünk. A második kérdésem Rechlin professzorhoz szól. Mindig nagyon érdekes ezeket a táblázatokat vizsgálni az LKB reagálásával az elmúlt évtizedben, és aztán összehasonlítani őket a tényekkel. Az LKB-t nagyon hosszú ideig azzal vádolták, hogy túl magasan tartotta a kamat, kamatokat. Ennek ellenére nagyon sok eurozónába tartozó tagállam nem tudott megmenekülni az eszközbuboréktól. Lehet, hogy a kamat nem elegendő eszköz erre, kellene valami kiegészítő intézkedés. Az összes tagállam most akkor olyan tőke igényt kell, hogy várjon, és itt megint csak ilyen ciklikus intézkedésekre gondoltam, illetve arra kell -e számítanunk, hogy a bankok növeljék a kamatjukat, amikor növekedő ciklusban vagyunk, és csökkentsék, amikor visszaeső ágban. Voltak gazdaságok, amelyek erőteljes növekedést támogattak. Köszönöm szépen. Hatan úr, parancsoljam. Köszönöm a kérdéseit. Nos, én úgy gondolom, hogy 21. századi változatot támogatnék. Semmi okát nem látom annak, hogy ilyen módú járjanak el a bankok. Az a véleményem, hogy igenis tud, tudunk, és lehet is ilyen intézkedéseket hoznunk. Igazándiból nem is ezt a kérdést kéne föltenni. A kérdés tehát az, hogy mit is akarunk, hogy mit tegyenek a bankok és aztán, ha ezt eldöntöttük, akkor létrehozhatjuk ennek kereteit is. Azt hiszem, hogy a hozamok mostanában a bankokban egyszerűen elérték a maximumot. Nem nehéz megérteni, hogy miért nem akarnak eljárni úgy, ahogy kellene. Én úgy gondolom, Európai megoldást csak úgy találhatunk, hogyha Európában keressük. Hongkongban két héttel ezelőtt azt hallottam, hogy egyszerűen nem lehet ilyet megoldást találni. Európának is el kellene kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a bizalmat jobban felépíteni. Úgyhogy miért ne tehetnénk mi meg ezt? Föl kellene aprózni ezeket a hatalmas bankokat. Mert semmiképpen nem töltik be gazdasági feladatukat, és egyáltalán nem ö, segítenek Európában az ökorendszerben sem. De nagyon kemény kérdéseket tettem fel neki. Köszönöm. Reiklin asszony, igen, ahogy ön is említette, az Európai Központi Bankot a válság előtt kritizálták. Főleg 2003-2004-ben, hogy túl magasak a kamatai, tekintettel arra, hogy abban az időben a defláció volt a veszély, legalábbis az amerikai jegybank emiatt aggódott. De eltérve ettől a témától, mert ez külön lapra tartozik, az is igaz, hogy ez igaz az Európai Unióra is, hogy ugyanaz a nominális kamat a, a magasabb inflációval rendelkező országokban, különböző okoknál fogva, mert próbáltak felzárkozni, vagy magas volt a növekedés, sokkal alacsonyabb volt a reál kamat, ami persze fontos a buborék kialakulásakor. Ugye Spá- Spanyolország és Írország említhető meg itt, a monetáris politikát homogénnek kell persze megtartani az euró övezetben, és nem külön jellegzetességeket keresni az egyes országokban. A jelenlegi kamat csak bizonyos gondokat oldhat meg, ha túl sok, nem föltétlenül az az eszköz, amivel megbírkozhatunk ezekkel a problémákkal. Úgy gondolom, hogy a különböző országok között a kamatok összehasonlíthatók bizonyos mértékig. Nálunk az Egyesült Államokban például a különböző államokban térhetnek el, ha más és más a helyzet. De a pénzintézetek szabályozása során nyilván figyelembe kell tenni az egyes országok sajátosságait is. A reál kamatok esetében volt ez fontos Spanyolországban. A pénzügyi stabilitás és a reál kamat. Legalábbis így értettem a kérdését. Igen, a kamat az infláció beállításának eszköze kell, hogy legyen, ami pedig az infláció mederben tartásának felhasználását illeti, ez veszélyes lenne. De el kell mondanom, hogy más eszközökkel, például a központi bank esetében ez a macroprudential nagyon jó eszköz lehetne, de hát ez szűz terület. Nyilván itt igen sürgős, hogy komolyan elgondolkodjunk ezeken az esélyeken. Köszönöm. Mr. Hutton has to leave us now to catch... Hutton úrnak el kell hagyni az ülésünket, el kell csípnie egy vonatot, úgyhogy most gyorsan a két utolsó kérdés következik. Elizának és Pervansnak adom meg a szót, mert a második panel idejét raboljuk. Eliza, tessék! Rendben, egy nagyon rövid kérdésem lesz. Nagyon szépen köszönöm a prezentációját. A tudományos területen dolgozom, és ezért szerettem volna még egy kicsit tovább hallgatni az előadását. Egy célkitűzésünk van, egy, egy dolog, amivel foglalkozunk, ez az infláció, és egy eszközünk a kamatlábak az alacsony növekedési időszakban. A válság alatt, a válság idején nagyon messzire kerültünk attól, hogy a mandátumunkat betartsuk, hogy a szabályoknak megfeleljük, illetve valóban megfelelő lépéseket hozzunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan időszak, amikor a növekedési ráta csökkent, a kamatlábak pedig még mindig emelkedtek. Milyen tanúságokat lehet ebből levonni az EKB mandátumát illetően, illetve a monetáris politika vonatkozásában? És még egy apró részlet, senki nem beszélt a stabilitás és növekedési paktum szerepéről a növekedés újraindításában. Szeretnék visszatérni az első kérdésre. A pénzügyi rendszer valóban készen áll arra, hogy támogassa a gazdaságot, és az anticiklikus célkitűzéseket? Mindemellett egyetértek abban, hogy rövid távon az EKB intézkedései beváltak, azonban hosszú távra kell gondolkodni, közép és hosszú távra, és egy olyan eszközt kell foganatosítani, amely nem csak rövid, hanem közép és hosszú távon is eredményeket hoz, és a gazdaság növekedését is előidézi. Ez egy olyan terület, amelyről szeretném, hogyha bővebben szólna. Nagyon-nagyon bonyolult kérdéseket kaptam, főleg a második kérdés. Megismételném, hogy mindenkinek föl kell vállalnia a felelősségi felelősségét. Az LKB főleg az inflációval foglalkozik. Most kérdés, hogy ez a túlzott összpontosítás az inflációra, ez helyes volt-e, vagy sem. A másik téma a növekedés, illetve a stabilitási, növekedés és stabilitási paktum szerepe. Nos, azt hiszem, hogy itt eh, nem a központi banknak kellene föltenni a kérdést, hanem hanem a szerződésre kellene tekinteni, a szerződést kellene megnézni, megvizsgálni, különösen Görögországgal kapcsolatban, illetve annak a, a görögországi események tükrében. Hogyha megnézzük az eurózónát, hogy igazából nem sikerült a hosszú távú célkitűzéseken, a növekedés, az innováció, stb. ezeken a területeken nem sikerült eredményt elérni, de hát ez nem igazából az LKB feladata, hanem a kormányok feladata. El lehetne gondolkodni azon, hogy az egész rendszer, az egész keret, a fiskális és monetáris politika, a szerződés maga segítő, támogató erő, vagy pedig inkább akadály? Szerintem valóban ez a legfontosabb pillanat, amikor el kell gondolkodnunk ezeken a kérdéseken, hiszen az LKB nyitott volt, megpróbálta föntartani a pénzügyi rendszert a likviditási politika segítségével, a válság időszakában a monetáris és fiskális politika nagyon szorosan összefügg. Tovább léphetünk-e, lehet-e közös monetáris politika anélkül, hogy a fiskális politika koordinációja mélyülne? Szerintem erre a kérdésre válasz az, hogy való, valószínűleg nem lehetséges ez, azonban egy mélyebbre nyúló vitára lenne szükség ebben a témában. Úgy gondolom, hogy a szerződés szabályait meg kellene változtatni. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel el is jutottunk a panel, az első panel végéhez, és most a második panel előadóit kérem, hogy jöjjenek ide a pódiumra. Köszönöm szépen az első panel résztvevőinek az időt, energiát, és hogy eljöttek hozzánk. Ha van idejük, Kérem maradjanak, hallgassák végig a meghallgatás hátralevő részét. De talán, hogyha nem zavarja önöket, akkor a teremben kellene helyet foglalniuk. All right, so we have uh, here now as panelist uh, Mrs. Joao Rodriguez from the Lisbon. Nos, Rodriguez asszony már itt van a pódiumon. A Lisszaboni Egyetemről, aztán pedig Fuchsünlen asszony következik majd a Goethe Egyetemről, Frankfurtból. További bevezető nélkül meg is adom a szót a Rodriguez asszonynak. So many thanks. Uh, so the PowerPoint is already there. Uh, I'm supposed to speak about egy nehéz témáról kell szót ejtenem. Teremthet-e, tud-e Európa munkahelyeket teremteni? Ez lesz a súlypontja a beszámolómnak. Tehát egyrésztről a munkanélküliség kihívása Európában, másrésztről pedig az, hogy hol vannak esélyek a munkahelyteremtésre, harmadsorban pedig a munkahelyteremtésre irányuló javaslat, végezetül a politikai prioritások annak érdekében, hogy ezt a javaslatot hitelessé, végrehajtatóvá tudjuk tenni. Nos, kezdjük a foglalkoztatási helyzet által támasztott kihívással. Itt két különböző probléma merül fel. Egyrésztről az a kérdés, hogy mit is nevezhetünk foglalkoztatottságnak most a recesszió fényében. Egyrésztről 10 millió munkahely számadata merül fel, azaz, hogy 10 millió plusz munkahelyet teremthetnénk, illetve erre lett volna lehetőség 2005 és 2008 között. Megállapíthatjuk, hogy ezt sikerült is megteremtenünk ezeket a munkahelyeket, de aztán újra megszűntek ezek a munkahelyek. Most pedig egy új célt tűzünk ki, azaz a 10%-os munkanélküliségi rátát. És van még egy második probléma is, amiről ritkán esik szó, azaz a strukturális munkanélküliség kockázata. A foglalkoztatási struktúra, a munkaerőpiaci struktúra Európában nagyon gyorsan változik új területeken teremtünk munkahelyeket, így például a tudásalapú társadalom területén szakképzett szakmunkásokra van szükség, akik ön, illetve rájuk már kevésbé van szükség, és ez egy második problémát vet fel. Aztán itt van egy újabb szám, 70 millió munkahely szabadul majd fel, szűnik majd meg, és lesz ez újra betölthető. És itt nem a nettó munkahely növekedésről beszélek, hanem a betöltetlen munkahelyekről, amelyek felszabadulnak. De ezeknek a munkahelyeknek az esetében viszont nincs elég ö, személy, munkavállaló, akik ezeket a munkáikat betöltenik. Tehát van egy recesszió és van egy strukturális munkanélküliség. Az első pontom az a múltbeli politikai mixtúra nem volt alkalmas arra, hogy a munkanélküliség problémáját kezelje. Ez a politikai mixtúra, ez a politikai intézkedés csomag két dologra támaszkodott a múltban. Egyrésztről a kínálat aktiválása és a rugalmas munkavégzés ajánlata a fiatalok felé, a nők felé, de el kell, hogy mondjuk, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy felülkerekedjünk a munkanélküliség problémáján. Ezzel szemben egy valós keresletre van szükség, egy célzott munka erőpiaci politikára, többek között a hosszú távú, az élethosszig tartó tanulás révén, megfelelő politikai prioritások kijelölése révén. És ez rendkívül jelentős, hiszen önök tudják itt a parlamentben, hogy most éppen egy stratégiát készítünk elő a következő tíz évre az Európai Unió számára, azzal a vezérelvel, az a jelszó, hogy Európa 2020. Tehát beszélnünk kell ezekről a prioritásokról. Felvetődhet a kérdés, hogy hol vannak lehetőségek a munkahelyteremtésre. Potenciálisan négy frontot említhetek e tekintetben, a globális piacok, a fejlődő országokban például, hogyha beáll a nemzetközi fellendülés, aztán itt vannak az európai piacok, az európai piacoknak esélyt kellene kínálniuk, de itt is minden a gazdasági fellendüléstől függ. Azaz, hogy mennyire tudunk visszatérni a korábbi szintekhez, a gazdaság és monetáris unió hogyan tudja szakpolitikáit koordinálni a jelenlegi helyzetben. Tehát ez nagyon sok, ha nagyon sok feltételhez kötött. Aztán a társadalomban is zajlanak változások, például az éghajlatváltozás váltja ezt ki, vagy a megújuló energiák ö, promóciója, vagy az egészségügy speciális szükségletei a KKV-k támogatása, mindezek olyan dolgok, amelyeket a harmadik pontban foglaltam össze, tehát a társadalmi változások. Negyed sorban pedig lehetőségünk van a munkahely teremtésre az új termékek és az új szolgáltatások összefüggésében. Az innovációs folyamat termékekből és szolgáltatásokból is el, nem csupán a folyamatból és itt lehetőség van arra, hogy több, illetve jobb munkahelyeket teremtsünk. Ennyit az esélyekről, de ez csupán csak lehetőség, egy potenciál, a megvalósítás nagyon sok feltételtől függ. Ezen e, mindezek fényében három konkrét javaslattal élnék, amelyek véleményem szerint nagyon jól illenek az Európa 2020-as stratégiához. Ezt a stratégiát az Európai Unió azért készíti elő, hogy egy környezetbarátabb, egy intelligensebb gazdaság és egy integratívabb jellegű társadalom irányába mozduljunk el. Mit is értünk ez alatt? Több munkahelyet teremthetünk, több szemét képezhetünk ki, hogy a gazdaság ebbe az irányba mozduljon el. Tehát az észszerűbb, a környezetbarátabb gazdaság és az integratívabb, a befogadóbb jellegű társadalom irányába. Tehát, hogyha környezetbarátabb gazdaságról beszélünk, akkor ez kapcsolódik az új energiaforrásokhoz, az energiatermelés új forrásaihoz, és köze van ahhoz is, hogy a környezetbarátabb lakhatást szorgalmazzuk, a környezetbarátabb közlekedést, hiszen mindenki tudja, hogy a fogyasztási mintáinkat és termelési modelljeinket meg kell változtatnunk. Az intelligensebb gazdaság azt jelenti, és itt tudjuk, hogy Európának nagy lehetőségei vannak a munkahelyteremtésre, hogy a kreatív gazdasági területeken teremtse munkahelyeket. Különösen a KKV-k, a kis és középvállalatok számára hiszen ezek azok a területek, ahol Európa a válságült, nagyon sok munkahelyet teremtett, és erre most is lehetőség kínálkozna, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. A harmadik terület az integrált, a befogadó jellegű társadalom. Itt nagyon sok minden függ az egészségügytől, a gondozószolgálatoktól, a gyermekgondozástól, tehát az idősek gondozásától, és természetesen a képzés, oktatás ágazataitól is. Nos, ezek azok a területek, ahol Európának lehetősége nyílna arra, hogy több munkáját teremtsen. Milyen módszereket javaslok? Feltételezem, hogy európai partnerségek alakíthatók ki az innováció és a munkahelyteremtés érdekében. Ez feltételezi, hogy zajlik az élethosszig tartó tanulás folyamata, és a megfelelő képesítések is rendelkezésre állnak. Mindezen még sokat lehet javítani Európában, nagyon sok tagállamban. Javaslom, hogy támogassuk ezeket a partnerségeket, hiszen új lendületet kell adnunk az innovációs és iparpolitikának. Ez hiányzik európai szinten. Nagyon sok eszközzel rendelkezünk az innovációs politikában, a kutatáspolitika területén, ez világos, de ami hiányzik, az az, hogy ezeket az összegeket nem tudjuk összekapcsolni, összefogni. Hogyha megnézzük az autóipar példáját, nagyon sok eszköz van, hogy a problémákat megoldjuk ebben az ágazatban, de ezeket az eszközöket nem kapcsoljuk össze. Javaslom tehát, hogy teremtsük meg az Európai Iparpolitika platformját, ahol ezeket az eszközöket össze lehet hangolni. Tagállami vagy regionális szinten kell létrehozni ezeket a partnerségeket az innováció és a munkahelyteremtés érdeké, érdekében. Ez azt jelenti, hogy az innováció nem lehet egy elitpolitika, nem csak a vállalatok vagy személyek egy kiválasztott körét érintheti, hanem legyen ez egy befogadó, befogadó jellegű politika. Ez hiányzik. És meg kell néznünk, hogy az EU 2020-as stratégia keretében milyen intézkedéseket lehet ennek érdekében hozni. Ezzel párhuzamosan az élet hosszig tartó tanulást is elő kell mozdítanunk. Itt nem csak arról van szó, hogy a képzés és az oktatás szintjét változtassuk meg, hogy az európaiak százalékarányát növeljük, akik a felsőoktatásban tanulnak, hanem arról van szó, hogy a megfelelő képesítéseket szerezzék meg az emberek. Tehát sokkal hatékonyabb, élethosszígtartó tanulást kell elérnünk. Van egy javaslat, New Skills for New Jobs. Új képesítések új munkahelyek érdekében. Itt a jövő munkahelyeit elemezzük, azt, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ezekhez, és aztán megvizsgáljuk, hogy mire van szüksége a polgárnak, aki előre akar jutni, hogy tovább magát. Jelenleg még nem értünk el oda, ahová meg kellene érkeznünk, hiszen egy valódi európai rendszert kell megteremtenünk az élethosszig tartó tanulás érdekében, amely megteremti ezeket, ezeket az esélyeket, és egyfajta Erasmus mobilitást tesz lehetővé. Jelenleg ettől még messze vagyunk, hiszen a fiataloknak csupán 1%-a rendelkezik lehetőséggel arra, hogy az Erasmus, Erasmus programot használhassa. Az utolsó pont a pénzügyi eszközöket tárgyalja. Mindaz, amit javasoltam, nem lehetséges, hogyha nem tudunk új pénzeszközöket rendelni ezekhez. És ez az utolsó végkövetkeztetésem. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen kihívások vannak előttünk a foglalkoztatás jövőjét tekintve, akkor világos, hogy egy makroökonomiai politikára van szükség a több növekedés érdekében. És itt válaszútra érkeztünk. Az ECOFIN jelenleg egy kilábalási stratégia irányába mozdul el, amely a költségvetések konszolidációjának biztosít elsőbséget, és a márciusi Európai Tanácson elhangzott, hogy a költségvetések támogatása nem csökkenthető, addig, amíg nincs biztosíték arra, hogy a konjunkturális fellendülés tartós lesz. Véleményem szerint a költségvetés technikai támogatást nem lehet csökkenteni, mindaddig, amíg nem teremtettünk új munkahelyeket. Ez legyen a kritériuma a kilábalásnak, tehát a munkahely teremtés. Egy utolsó fontos pont, a gazdaság politikák koordinációja a növekedés előmozdítás érdekében is fontos kritérium. És az azt jelenti, hogy a költségvetés politikát és az adópolitikát egy környezetbarát és intelligens gazdaság szolgáltába kell állítani. Egy ilyenfajta koordinációtól még nagyon távol vagyunk. Végezetül új pénzügyi eszközöket kell kialakítanunk. Itt nem csupán a strukturális alapok jobb kihasználásáról beszélek, vagy például az Európai Beruházási Bank eszközeinek jobb felhasználásáról. Ezen a területen bizonyosan van még javítani való. Nem, én arról beszélek, hogy új eszközökről kell elgondolkodnunk, például az eurókötvényekről. kötvényekről. gondoskodni kell arról, hogy a nagyobb növekedést és foglalkoztatottságot mozdítsuk elő ennek révén. És ezzel erre is eljöttem a kapcsolatot, azt illetően, ahol, ami elhangzott az első ö, panelben, Nicholas Hatton részéről, hogy hogyan kell megreformálni a pénzügyi rendszert ennek úgy kell történnie, hogy a növekedést előmozdítsuk, és át tudjunk térni egy intelligensebb és környezetbarátabb gazdaságra. Thank you very much. Um, I will cover in my Köszönöm szépen. Leginkább a bizonytalanságról fogok beszélni itt a válság területén, hiszen egy olyan területről van szó, amelyről nem sokat tudunk, és ezen kívül a hosszú távú stratégiáról is kívánok egy-két szót szólni, illetve hogy hogyan lépjünk tovább. Két nagyon fontos kérdést kell megvizsgálnunk. Az egyik az, hogy a keresletet hogyan lehet növelni, a másik pedig az, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy munkanélküliség, munkahelyek vesztése kapcsolódjon a fellendüléshez. Ezzel, erről a két dologról szeretnék beszélni. Egyértelmű, hogy a jelenlegi gazdasági válságot a kereslet hiánya is jellemezte. Nagyon sok fiskális politikai intézkedés követte a kényszi elméletet, a kormánynak a keresletet kell fellendítenie válság idején, és ezek a politikák többnyire sikeresnek mutatkoztak. Sokat beszéltünk arról, hogy a Hogyha megnézzük a folyószámla, a fizetési mérleg e, egyenlőtlenségeket, ezen a grafikonon, akkor azt látjuk, hogy a helyi kereslet bizony elmarad. Nem tudjuk, hogy ennek, ennek e, mi az oka, illetve hogy hogyan hasonlíthat össze más országokkal. Nézzük itt a többi Európai Uniós országot, illetve nézzük meg a GDP függvényében, hogy hogyan alakulnak ezeket, ezek az értékek. Hollandiában látjuk a legnagyobb többletet, Németország esetében a GDP arány nem olyan magas. Vannak olyan országok, amelyek a fizetési mérleg hiányával küzdenek, mások arra összpontosítanak, hogy a helyi keresletet megpróbálják emelni. Hogyan is lehet ezt megtenni? Nos, legtöbben azt gondolják, hogy ha pozitív a növekedés, és növekednek a fizetések, akkor a kereslet is növekedni fog automatikusan. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk, nincs túlságosan túlságosan sok kutatási eredmény ebben a témában, de hadd mutassak egyet, amely a fiskális ösztönzőt méri 2008-ból, az Egyesült Államokból. A háztartások mintegy 300-től 2000 dolláros visszatérítést kaptak. A kérdés, hogy hogyan költötték el ezt, mit, mit kezdtek ezzel a pénzzel. A legtöbb háztartás amikor pénzhez jut válság idején, ezt félreteszi, vagy pedig a hitelt fizeti vissza, ami ugye a megtakarításnak egy másik formája. Nagyon meglepő, nem tudom, hogy olvasható-e a dián, avagy sem, hogy az idősebbek, illetve a gazdagabbak azok, akik elköltik ezeket a kapott pénzeket, ezeket a visszatérítéseket. Ugye azt gondolnánk, hogy a szegényeknek és a fiataloknak kell pénzösszegeket folyósítani ahhoz, hogy a kereslet föllendüljön, azonban itt pontosan az ellenkezőjét tapasztaltuk. Nézzük, hogy mi is történik. Nos, az történik, hogy a bizonytalanság nagyon fontos szerepet tölt be. Az elővigyázatossági megtakarítás nagyon fontos tényező. Mi történt a válság során? Az történt, hogy a, a háztartások bizonytalansága nőtt, ez különösen igaz a fiatalok számára, illetve a szegények esetében, hiszen nagyon sok munkahely vesztés pontosan őket érintette, a szegényebb háztartásban élőket. Tehát a munkanélküliség emelkedett, illetve egyre nagyobb lett a bizonytalanság, hogy hogyan fog megvalósulni a gazdasági fellendülés, vajon lesz-e megint visszaesés, avagy sem. Addig, amíg van fellendülés, ameddig, bocsánat, addig, amíg a bizonytalanság uralkodik, Hiába növekedik a GDP, illetve a fizetések, nem következik ebből az, hogy a kereslet is növekedni fog. Még egy nagyon érdekes magatartásbeli kérdésről szeretnék szólni, ez pedig a bizalom. Sok kutatás azt mutatja, hogy mikro és makro szinten is nagyon fontos a bizalom. Itt látjuk, hogy mely országokban magasabb a bizalmi szint ahol magasabb a bizalomot, magasabb a GDP eh, arányos eredmény és a GDP eredménye. Nagyon fontos tehát a bizalom, mert ahol az országok bíznak egymásban, ott eh, nagyobb a kereskedelem mértéke is. A válság tönkretette a bizalmat, a pénzügyi rendszerekbe vetett bizalmat, ez pedig egy új jelenség a korábbi recessziókhoz képest. Nem hiszem, hogy igazából ismeretes számunkra, hogy ez mit is jelent majd a cégek, illetve a háztartások viselkedése szempontjából. Az biztos, hogy az emberek, illetve a gazdasági interakciókba vetett bizalom megrendült. Egyértelmű, hogy a magatartásformát nagymértékben meghatározza a gazdasági tapasztalat. Mint hosszú távú tapasztalat, ira igaz ez, például Kelet-Németországban az emberek véleményét nagyon meghatározza a kommunizmus tapasztalata. Más kutatások azt mutatják, hogy a pénzügyi piacokkal kapcsolatos tapasztalat hosszú távra meghatározza azon hajlandóságot, hogy pénzügyi kockázatot vállalnak-e az emberek, avagy sem. A második gondolat, amiről beszélni kívánok, az az, hogy tartanunk kell attól, hogy a fellendülés párosul a munkahelyek elvesztésével. Az elmúlt két Egyesült Államokbeli recesszió során ezt tapasztaltuk, a GDP növekedett, de még nagyon sokáig a, a munkahely teremtés nem növekedett, vagy inkább csökkent. Volt olyan recesszió, ahol két és fél évbe telt az, hogy ugyanannyi munkahely legyen, mint a recesszió előtt. Ezt mindenképpen ezt kívánjuk, elkerülni kívánjuk. Hogy mi is volt ennek az oka, egyrészt az ágazati áttepülés lehet az egyik oka, az egyik elmélet szerint, illetve volt, aki azt mondta, hogy a recesszió eléggé sekély volt, és a recesszió után nem, nem hoztak létre új munkahelyeket, hanem inkább a meglévő munkahelyek mélyültek. Hogyha az üzleti vállalkozások terén nagyon nagy a bizonytalanság, akkor általában a kivárás magatartás formáját alkalmazzák. Itt ismét bizonyítékot láthatnak ezen a grafikonon arra vonatkozóan, hogy a bizonytalanság a termelésre milyen hatása van, elég hosszú távú hatással van. Mi is történhet bizonytalanság esetében a jelenlegi válságban? Nos, az üzletbe vetett hitet mutatja, a bizalmat mutatja ez a grafikon, illetve a bizonytalanság mértékét. Látható, hogy a grafikon végére egyértelművé válik az, hogy a bizonytalanság mértéke növekedett a válság során. Itt az üzletek bizonytalanságáról van szó, nem tudják, hogy a gazdaság hogyan fejlődik, illetve a saját üzleti vállalkozásuk milyen jövő elé néz. Összefoglalásképpen azt mondhatom, hogy a bizonytalanság és a bizalom két nagyon fontos pszichológiai tényező, amelyek gazdasági hatással bírnak. Nem egyértelmű egyelőre, hogy a politika mit tehet a bizonytalanság kiiktatásában, de egyértelmű, hogy bizonyos lépésekre szükség van. Például el kell kerülni a politikai kilengéseket. Ahogy legtöbb kollégám már utalt rá, hiszek abban, hogy egy lassú exit stratégiát kell alkalmazni, tehát a fiskális és monetáris politikai eszközök kiiktatásának módja rendkívül fontos, mint az üzleti vállalkozások, mind a háztartások számára. Fontos, hogy bízhassanak abban, hogy a politikai irány ugyanaz marad, mint a válság során, addig, amíg a, a növekedés nem egyértelmű. Ezen kívül meg kell határozni, hogy mik a közös célkitűzések, mik a közös politikai irányok. És végül két percben szeretnék a hosszú távú stratégiáról szólni. Egyetértek az előttem szólókkal. A hosszú távú stratégia keretében Európának a komparatív előnyére kellene összpontosítani. Magas, magas készségekkel rendelkező gazdaságról van szó, a kutatás és a fejlesztés az a terület, ahol előnyben vagyunk, ezekre kellene összpontosítani, illetve az oktatásra. Hogyha megnézzük a kutatás és fejlesztésre költött összegeket, a kiadásokat, akkor azt látjuk, hogy itt a 3% alatt húzódnak az eredmények, pedig ez lenne az Európai Bizottság 2020-as célkitűzése. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a kiadások természetesen eltérőek, végig kell gondolni, hogy a kutatás fejlesztési erőfeszítéseinket milyen irányba visszük. A zöld technológiáknak is nagyon fontos szerepük van. Az ökológiai mozgalom nagy mértékben előre viszi Európát, jobban, mint a világ más országait. Fontos azonban ez az Egyesült Államokban is, a feltörekvő gazdaságokban, Kínában és Indiában is egyre fontosabb lesz ez. Tehát, hogyha ott mi a zöld technológiát előre mozdíthatjuk, akkor ez számunkra növekedési lehetőség. Itt az oktatás kiadásait látják, a kék vonal a GDP arányos oktatási kiadásokat mutatja az Európai Unió tagállamaiban, a barna vonal pedig a svájci és az Egyesült Államok beli költségeket mutatja. Meg kell nézni, hogy hogyan költjük el az oktatásra fordított összegeket. És még egy utolsó megjegyzés. Tudom, hogy az egyetemi hallgatóknak több mint a fele nő Németországban, azonban a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak. Tehát nagyon fontos, hogy szociális értelemben megtérüljön ez a befektetés. A magasabb készségekkel rendelkező nőket meg kell tartani a munkaerőpiacon. Itt a női munkaerőpiaci részvételről találnak adatokat. Az Európai Bizottság meghatározta a célkitűzést ezen a területen, különösen az anyák részvételét a munkaerőpiacon. Azt hiszem tehát, hogy van lehetőség arra, hogy fejlődjünk, hogy a forrásainkat, erőforrásainkat kihasználjuk, és a nőket visszavezessük a munkaerőpiacra. Nézzük, hogy a politika milyen lépéseket tehet, illetve mit tehet az Európai Unió mi lehet az Európai Parlament szerepe. Egyértelmű, hogy egy koordinált európai politika nagymértékben segíthet bizonyos területeken, például a pénzügyi piacok területén, azoknak a szabályozása területén, de a koordinált európai politika az integrációt is előre mozdíthatja, például a munkaerőpiacok integrációját. Aztán európai szinten még meg lehetne nézni a legjobb gyakorlatot, például a nők munkaerőpiaci részvétele, vagy az anyák munkaerőpiaci részvétele miért magasabb bizonyos országokban, mint máshol. Le kell vonni a következtetéseket, és Európai Uniós szinten meg kell vitatni azokat. A legfontosabb gondolat az innováció, illetve hogy a kezdeményezéseket hogyan használhatjuk, hogyan alkalmazhatjuk. Nagyon sok mindent megtehetünk regionális szinten, a koordináció mindig fontos eredményeket produkál. Összességben azt mondhatjuk, hogy Európai Uniós szinten a politikáknak van még tere arra, hogy eredményeket produkáljanak. Köszönöm szépen, ki szeretne kérdezni? Eliza. Well, thank you very much to both Köszönet mindkét előadónak. Igazán lenyűgöztek azok a grafikák, amelyeket az utolsó előadó mutatott. Nem tudom, az elsőt esetleg újra megnézhetnénk-e, mert igen, ez, ez az, erre gondoltam. Tényleg ezt kell nagyon alaposan megvizsgálnunk, ugyanis, amikor megnéztem, először azt gondoltam, hogy Kínát mutatja ez a hosszú csík, és közben a német számokat. És azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Mert ha olyan alacsony a növekedési ütem Európán belül, akkor nagyon óvatosan kell eljárni, mert ez az alacsony növekedés és az óriási koncentrációja az exportoknak a belső piacokon, amikor az országok egymásnak árulnak termékeket, végül is arra jutunk, hogy óriási lesz a verseny. Úgyhogy végül is létrehoztunk Európán belül egy olyan modellt, ahol például Németországban és egyéb északi gazdaságokban többlet van, és az összes többi gazdaságban deficit. Ezt pedig mindenképpen ö, meg kell oldanunk, mert pontosan erről van szó itt, amikor arról beszélünk, hogy az európaiaknak bízniuk kell az európai modellben. Nem akarok itt senkire mutogatni, csak azt szeretném mondani, hogy egyszerre le kell vennünk, vonnunk a következtetéseket. Mert ha a GDP különbségekkel is, az egyfőre jutó GDP-vel összehasonlítjuk ezt minden országban, és hogyha megértjük, hogy minden évben újra termeljük ezt a modellt, és erre még rátesszük a stabilitás és növekedési paktumot, akkor ö, robbanás előtti helyzetben leszünk. És pontosan ezért hangsúlyoztam rendkívüli módon, hogy hogyan növekedhetünk fenntarthatóan a környezet, a munkahelyteremtés figyelembevételével. Erre mindenképpen megoldást kell találnunk. És a makrogazdasági helyzetből, a jelenlegi makrogazdasági helyzetből egy másik növekedési szintre ugrani óriási általánosságban 1%-os növekedéssel és ilyen különbségekkel a nemzeti növekedések között százalékos munkanélküliség gyártásba jutottunk. Úgyhogy amíg nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, marginális helyzetben vagyunk hogy lehet addig növekedést létrehozni. És globalizált világban élünk, úgyhogy szeretnék visszatérni az első előadáshoz, hogy nőhet Európa a globalizált gazdaságban. Már is befejezem. És ez azonnal kapcsolódik a 2020-as stratégiához. Vannak benne újítások, egy-kettő és régi dolgok. Azt hiszem az újdonságok külső gazdasági ö, programot ö, céloznak meg. Tennünk kell valamit, mert különben megrakedünk az 1%-os növekedés mellett két-három évre, és ez óriási belső problémákat fog létrehozni Európában. A második dolog az iparpolitika. az azzal az aspektussal még egyáltalán nem foglalkoztak, ami kettős. Az első, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk a stratégia bevezetésére, és végrehajtására a második pedig a konvergencia. Ez óriási kérdés, hogyha régi Lisszaboni kérdésekre vonatkozunk. Ez nem lehet versenyképes, vagy pedig megerősítjük ezeket az egyenlőtlenségeket. Elnézést kérek, kicsit túlléptem a rendelkezésemre álló időt, de muszáj volt. Elnök, mielőtt átadnám a szót a két hölgynek, én magam is szeretnék mondani. Nem szabad eltekinteni a többi diától se. Az egyik a GDP-t mutatott, ott Hollandia volt 30% körül, és Németi Németország a kevesebb értéket mutatta. Aztán az export vonatkozásában Németország az átlag alatt volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy hibázik akkor, hogyha kiemeli ezt az egy diát, mert relatív aspektusok szerint kell ezt nézni. Igen, relatívan kell tekintenünk a dolgot, de ha a kereskedelmi mérleg deficitjét nézzük a GDP-vel, akkor duplikáljuk a problémát. Ha magas a GDP, akkor a teljes egyenleggel mi a helyzet? Tehát, először is azt szeretném elmondani, hogy ugyanazt gondolom, amit az elnök úr. Mert nyilván, hogyha A nagyobb országok másképp járnak el, mint a kisebbek. A kereskedelmi mérleg a többi EU tagállamhoz képest azt mutatja, hogy a német többlet tényleg relatíve kicsi, olyan 5%-os értéket képvisel. Több lett, de nem olyan óriási, nem hasonlít a kínai értékekhez. Úgyhogy A legtöbb többlet Európán kívül termelődik ugyanis. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy nem akarunk olyan világot teremteni, ahol nincs folyó kivézdé, ki, kifizetési mérleg hiány, mert jó, hogyha egyik ország többlettel, másik ország deficittel rendelkezik, ez nem föltétlenül rossz dolog. Azzal a tényel viszont egyetértek, hogy vannak olyan országok, ahol magas a többlet, vannak olyanok, ahol magas a deficit. Nyilván koordinálni kellene a politikákat európai szinten, mégpedig olyat, amely minden gazdaságnak megfelel. Ez nyilván kihívás önöknek, főleg mert olyan sokszínű a helyzet. Már egy ideje a helyzet így alakult, gyakorlatilag a kérdés az, hogy fenntartható-e, vagy sem. Nem föltétlenül katasztrofális a helyzet. Minden esetre nyilván létezik az a kihívás, hogy EU szinten koordinálni kell a politikákat. Hát ez nagyon fontos kérdés. Az EU 2020-as stratégiáját a következőképpen értékelni, mivel felvetődött, mint téma, hogy ha csak azt kérdezzük, hogy hogyan tehetünk meg mindent annak érdekében, hogy az EU ö, stratégia, tehát a 2020-as stratégia hatékonyabb, mint a Lisszaboni. Az eddigi javaslat alapján én úgy értékelem, hogy még mindig nincsenek olyan eszközeink, amelyekkel két problémát tudnánk megoldani. Az egyik, hogy felgyorsítsuk az átalakulást egy intelligensebb gazdaság felé, Szerintem ehhez erőteljesebb eszközökre van szükség, mind politikai, mind pénzügyi téren. Most azonban van egy másik probléma is előttünk, nagy a sokszínűség Európán belül, úgyhogy valamilyen konvergenciát kellene létrehozni az, a közös célok felé. Hogyha zöldebb és intelligensebb gazdaságot akarunk létrehozni, akkor a konvergencia eszközeivel is rendelkeznünk kell. Ha a legutóbbi csúcs konklúzióit olvassuk el, a legutóbbi nap konklúzióit, láthatták, hogy a konvergencia szóval kiegészültek. Most pedig keretet kell szabnunk a többszintű felügyelet számára, és nem csak deficitet, adósságot, növekedést kell itt vizsgálni, hanem a kereskedelmi mérlegeket is, és a folyófizetési mérleg helyzetét is. Úgyhogy átfogóbb keretre van szükségünk, hogy az Európai Uniós belső fejleményeket követhessük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy a legfőbb eszköz Európa kezében a belső piacon, ezt senki nem említette még, amivel növekedést lehetne elérni, az, hogy működjön a belső piac. Az európai nagypiac a világ legnagyobb piaca. Monti úr is javasolt valamit, amire érdemes odafigyelni. Ro- Ro- Rodríguez asszony ön mivel tudná segíteni az európai piac fellendülését? Bill Clinton mondta a bizonytalanságot, azt kell mondanunk, hogy az ember az. Most olvastam a Financial Times-ban, hogy a közelmúltban volt egy magas szintű konferencia, ahol a vezető gaz, közgazdász, közgazdászok vettek részt, Soros úr konklúzióként megállapította, hogy az emberi psziché sokkal fontosabb, mint a gazdasági számok. Van valami információja erről a soros szemináriumról, magas szintű soros szemináriumról? Először is, ami a belső piacot illeti. Mindenki várja ezt a Monti jelentést. Alapvetően úgy gondolom, hogy jó az elképzelés, hogy új kompromisszumra van szükség az egységes piacról, mert egyrészt mélyebben kell kiásnunk a lehetőségeket, amelyeket ez a piac ad, de ezeket össze kell kapcsolni egy feltétellel, nevezetesen arra, hogy konvergenciára van szükség, közös normákra, szociális környezetvédelmi és adó politika terén. Ami az adópolitikát illeti, persze nem harmonizációról gondoltam, hanem egy alapvető fontos kérdése, ami nem más, mint az, hogy előbb-utóbb minden kormánynak szembe kell néznie azzal, hogy fel kell emelnie az adókat. Itt pedig közös irányba kell haladnunk, ez nagyon fontos a gazdasági fellendülés szempontjából, semmiképpen nem szabad a terheket növelnünk a munka terén, más források felé kell elindulnunk, mondjuk pénzügyi adók és közös adók irányába. Ezt pedig koordinálni kell, mert különben nem leszünk hatékonyak. Tehát, még mindig nem tudjuk, mert a Monté jelentés fogja tartalmazni a javaslatokat, de úgy gondolom, hogy világos a kapcsolat ma már a között, hogy fel kell használnunk az egységes piac adta lehetőségeket egyrészt, másrészt viszont koordinálnunk kell költségvetési, adó és szociálpolitikai területeket. Ezt én így látom, majd a Monti jelentés meglátjuk, mit mond. Nem vagyok benne biztos, hogy értettem a kérdést. Soros úr egy másik kezdeményezést is finanszírozott a közelmúltban. hogy a példa nélküli válsággal ö, meg tudjunk birkozni, ami nem mögöttünk van, hanem még előttünk. A közelmúltban olvasott sajtóinformációk szerint konszenzus nem született, mert ugye a tudomány több ágban, többféle véleményen rendelkezik, rendelkezik. De legalábbis egy kudarcot emlegetett, amit ö, le kell küzdeni, ö, de hogy hogyan ez még nem világos. Mert egyrészt vannak dolgok, amik visszatérnek, de őszintén szólva, új szintézisre lenne szükség, ami tényleg szava hihető. De úgy gondolom, hogy tovább kellene erről vitát folytani, mert a klasszikus gondolkodás mód mindenképpen kudarcot vallott, ez egyértelmű, úgyhogy tényleg szerintem másfajta alternatívákra van szükség négyen vannak még a listámon, és aztán Pervans megkapja az utolsó szójogát, mint mindig. Én is szeretnék kérdezni, ha lehet, mindkettőjüktől. Először Rodríguez asszony. Azt hiszem, hogy a munkaerőpiacra két fejlemény van hatással. A demográfiai, illetve az a tény, hogy egyre többen hagyják abba a tanulást. Más szóval, kevesebben vannak, és azok között is, akik kevesebben vannak, egyre alacsonyabb a szaktudás. És ezeket nem lehet képezni, Na, Németországban most már 15%-nál tartunk, ez minden hetedik fiatal, és ez egyszerűen őrületes. Nem tudom, hogy tekintetel erre a helyzetre nem kellene-e felgyorsítani az erőfeszítéseinket a, abból a célból, hogy létrehozzunk egy valós európai munkaerőpiacot, ha már az egységes piacot létrehoztuk. Ezzel egyetértenek-e? Ez az első kérdésem. A második. Önök szerint a bolonyai folyamat tényleg segít nekünk olyan tehetségek létrehozásához, amire szükségünk van? Mert nekem úgy tűnik, hogy ez a bolonyai folyamat bizonyos készségeket oktat, de az eszközök már, de a diákok már tényleg már egyáltalán nem válnak éretteké. Márpedig érett emberekre van szükségünk, akik aztán szembe tudnak nézni azzal a kihívással, hogy egész életükön keresztül tanulni kell. Az anyanyelvemen folytatnám. Beszélt arról, hogy a bizalom nagyon megszenvedte ezeket a fejleményeket, azt hiszem, hogy én csak egyetérthetek önnel. Nos, a kérdésem, lehet-e arra empirikus bizonyítékokat, hogy ez az elveszett bizalom az árnyékgazdaságot erősítette, a korrupciót erősítette, növelte, és más olyan jelenségeket, amelyekre nincs szükségünk a jelenlegi helyzetünkben. I have you on the list, but I, I follow the... Igen, ön is a listán van, de az sorrendet köszön... Elnök úr, mivel csak 10 percünk van, talán úgy lenne a fair megoldás, hogyha mindenki föltehetné a kérdést. Thompson azt mondja, a listán van, nyugodtan szólhat. Aztán Gebhardt asszony, Ulmayer úr és Thompson asszony. És Pervans tiéd az utolsó szó. Köszönöm. Én is csatlakozni tudok egyes kérdésekhez, amiket Klinz úr feltett, mégpedig a kulcsfogalmat illetően, a bizalmat illetően, mert ha a bizalom hiányzik, a jövőbe vetett bizalom, akkor nem fog költeni se. Nos, ez is egy olyan dolog, ami elhangzott. Tehát a politika egyik fontos feladata a bizalom újra megteremtése, hogy az emberek újra mozogjanak a társadalomban, de a térségben és a földrajzi térségben is azt hiszem, hogy ezek fontos dolgok, és aztán intézkedéseket kell találnunk, melyek segítségével ezt el tudjuk érni. A második dolog, amely számomra fontos, a kijelentések, amiket tett, azt illetően strukturális munkanélküliség van, tehát hiányoznak a szakképzett emberek, Ön itt 7 millió munkahelyről beszélt Rodriguez asszony, és Fuxsünden asszonynak is igazat adok, hogy nagyon sok olyan magasan képzett nő van, akik nem kapták meg a megfelelő esélyeket, és azt hiszem, hogy itt rengeteget kell tennünk, hogy mindez a folyamat új lendülettel teljen meg, mert, nem, mert például Németországban 44%-a a, a szakképzettséget szerzőknek nők, de hogyha megnézzük a gazdaságvezető ágazatait, akkor ott nincsenek, nem találjuk újra ezeket a nőket. Tehát a fontos kérdés, ami foglalkoztat, és amire nem tudok választ, és amire választ remélek, az a következő. Rodriguez asszonyhoz intézem különösen ezt a kérdést. Munkahelyeket kell teremtenünk az emberek számára, ezek a munkahelyek nem lehetnek drágák, túl drágák, hogy megfizethetőek legyenek, ugyanakkor az is igaz, hogy munkahelyeket tudunk teremteni a szolgáltatóiparban, például a betegeket, az időseket ellátó területeken, de akár itt az idegenforgalomra vagy a kultúrára is lehet gondolni, tehát nem feltétlenül az egészségügyre, és ezek a munkahelyek nagyon sok pénzbe kerülnek, hiszen nagy szakképesítéshez kötődnek. És van egy ellentétes tendencia az elmúlt 20-30 évben a gazdaságban, amikor is azt az utat jártuk, hogy minél több pénzügyi ereje volt a gazdaságnak, annál több ember veszített el a munkáját, a munkájukat már gépek végezték, mert kevesebbe kerülnek, mint a gépek, és ez egy diszkrepancia, amire választ kell találnunk és amelyet meg kell válaszolni a finanszírozás, finanszíroz hatás révén is. Egy gondolatot szeretnék ö, kiemelni még, mégpedig a pénzügyi tranzakció adó mellett még más lehetőségek is vannak, például gépekre kivetett adóról is vitáztak egy időben Németországban, és talán ezt a kreatív gondolatot nem kellene mérlegelnünk? Kormányjár asszony. Elnök úr, elsőként is továbbra is kicsit meglep az, hogy itt a folyófizetési mérleg és a kereskedelmi mérleg újra és újra összekeverésre kerül. Hát ez egy olyan jelenség, amely jelenleg az európai vita, vitában mindig újra felmerül, de a kereskedelmi mérlő, mérleg nem jelenthet szemrehányrásra okot például Hollandiában, amelynek a legjobb a kereskedelmi mérleg egész Európában. Vannak gyengeségek Európában, de át kell gondolnunk, hogy a leggyengébb, országokat hogyan tudjuk támogatni, hogyan tudjuk helyzetüket javítani. Hiszen nem azt kell tennünk, ami tipikus itt Európában, hogy a legjobbakat kritizáljuk, hiszen például Hollandia egy ilyen, mert ez nem visz minket előre. A kérdésem egy teljesen más irányba mutat. A bizalom kapcsán hallottam, és ez például az USA egyik hatalmas nagy erőssége, hogy hatalmas nagy a saját magába vetett bizalma. A európaiakat viszont mindig a kétségek jellemezték, az amerikaiak viszont a legnehezebb helyzetben is megvan, rendelkeznek azzal a belső biztonsággal, hogy igen, ezt meg tudjuk tenni, ezt elérjük, kikerülünk a nehézségekből. Nos, nálunk ez a bizalom hiányzik. A kérdésem elsősorban nem lenne sürgetően szükséges, hogy a termelés területén lényegesen többet próbálunk tenni Európában, nem csupán a környezetbarát technológiák révén, de a legkülönbözőbb modern technológiák révén, ahol is Európában különböző erősségeink vannak, ezeket az erősségeket például a biotechnológia vagy egyéb modern technológiák területén összekapcsoljuk Európában, és ezt a belső piac keretében optimálisan össze lehetne kötni, ahelyett, hogy a termelés nagy részét Európán kívülre telepítjük, és aztán végül a készterméket importáljuk Európába, amiben van valamennyi részesedésünk, de azt hiszem, hogy a termelés erősséget Ázsiába kitelepíteni, nos hát ez nem jelent feltétlenül erősséget számunkra, és az, hogy túlságosan a szolgáltatóiparra hagyatkozzunk, és azt láthatjuk, hogy például mit jelent ez Nagy-Britannia vonatkozásában, ez sem optimális megoldás. Egy második kérdés önökhöz, hogyha munkahelyekről van szó, akkor mindig megállapítjuk, hogy nagyon erős a függőség a globalizált bankoktól és szolgáltatóipartól, ugyanakkor viszont a munkahelyek nagy része a kis és középvállalatoknál, sőt akár a mikrovállalatoknál található, amelyeknek nincs közük az úgynevezett globális ágazatokhoz. Ez azt jelenti, hogy van egy túlhangsúlyozás a vitában, például az adóügyi vitában a globalizált struktúrák javára, ami a pénzügyi stabilitást és a szociális stabilitást ö, csökkenti, és egy rövid kérdés, hogy az elnök úr ne legyen nyugtalan, nem lenne észszerű és szükséges, hogy ahelyett, hogy állandóan azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet növelni az adókat, azt megvizsgálni, hogy milyen európai adókra van szükség a gazdaság ö, fellendítésére, illetve tehermentesítésére, ahelyett, hogy új adónemeket vezetnénk be, hiszen ezek azoknál csapódnak le, akik elveszítik munkahelyeiket. Tehát észszerűen kell módosítani, megváltoztatni az adókat, nem azt mondom, hogy vakon csökkenteni, hanem módosítani. Köszönöm szépen. Rodriguez asszonynak köszönetet kell mondanom, hiszen pontosan rámutatott az egyik legfontosabb problémára, a munkahelyteremtések területén a kutatást, az innovációt, az oktatást, a munkahelyteremtést és az ipari politikát külön választjuk, még ezekben az intézményekben is. Nem beszélünk az élet folytig tartó tanulásról, hosszig tartó tanulásról, és nem kötjük ezt össze a többi fontos tényezővel a nagyon fontos, hogy a munkahelyteremtésre épüljön az innováció, hiszen ez az, ami a termelékenységet növeli, meggyorsítja, és munkahelyeket teremt. Nagyon remélem, hogy ezt a koncepciót, azaz, hogyan legyen a munkaerő kreatívabb, innovatívabb, legyen az akár egy takarítónő, legyen az egy középvezető, hogyan tegyük ezeket az embereket kreatívabbá, innovatívabbá. Ehhez az oktatás előfeltétel, a kutatás, innováció, oktatás, három olyan terület, amelyet össze kellene fogni, ezt pedig nem tesszük meg. Ön rámutatott arra, hogy az üzleti szolgáltatásokra, a kreativitásra kell összpontosítani. Nézzük meg a hetedik keretprogramot. Még mindig a a gyártó társadalomban gondolkodunk, és nem fektetünk bele ezekbe a fontos területekbe. A vasiparba, a gépjárműverbe és más területekre, a passzív területekre öntjük a pénzt. Most jöttem vissza a Washingtonból, a számítógépes ipar nagyon fontos, fontosabb, mint a, akár a mozi ipar. Nagyon sok embert foglalkoztat, és mintegy fél milliárd dollárt investálnak a számítógépes játékokba. Nekünk pedig ez a stratégia elképzelhetetlen, illetve ismeretlen. Ami pedig az üzleti szolgáltatásokat illeti, nem végzünk kutatásokat ezen a területen, nem nézzük meg, hogy hogyan lehet munkahelyet teremteni. Tehát a gondolkodásmódunkban fontos paradigmaváltásra van szükség, a gyártástól át kell térni a tudás alapú társadalomra. És végül még egy szó a nőkről. Amikor megnézzük a zöld ágazatot, azt látjuk, hogy a foglaltott foglalkoztatottak 80%-a férfi, az ápoló munkahelyeken dolgozóknak pedig mintegy 90%-a nő. Egyre nagyobb a fizetésbeli különbség férfiak és nők között. A Nőjogi Bizottság nagyon szeretné ezt a válságot felhasználni arra, hogy a munkaerőpiacon levő különbségeket, nemek közötti különbségeket áthidalja. Euh, Köszönöm szépen. Nem vonom le még a konklúziókat, mert a meghívottainknak lehetőséget kell biztosítanunk a válaszra is. De Rodriguez asszony említette a szükséges eszközöket Európában, a pénzügyi eszközök stimulálására. Mire van még szükség? Mit kell még tenni európai szinten, hogy biztosak legyünk abban, hogy holnap megfelelő növekedést biztosítsunk, amely munkahelyeket teremtő beruházásokat fog ösztönözni. Sünden asszony felvetette a bizalom problematikáját. Szerintem Európa az egyik legnagyobb problémát ott követi el, vagy hibát, hogy nehezen kezeli a ö, ö, bizalomhiány kérdését. 2008 márciusában ö, az IMF rámutatott arra, hogy Európa recesszióba fordulhat. És Németország ebben a pillanatban, megvannak a számok az első negyedévről, tehát ez áprilisban volt valószínűleg, 2008-ban értékesítés visszazuhan az autóiparban. Úgyhogy nem kell különösebb lángész ahhoz, hogy az ember lássa, hogy valami nem működik. Lagarde asszonytól telefont kaptam, Trise úrtól, Juncker úrtól, Almunia úrtól, akik azt mondták, hogy ezek itt a számok, az amerikai számok túlságosan befolyásolják őket az amerikai piacok, Nálunk viszont fantasztikus eredmények vannak, nincs gond. Azért történt ez így, mert féltek attól, hogy elveszik a bizalom, és az emberek nem fognak vásárolni tovább. Ahelyett, hogy felgyűrnék az ingójukat, és gyakorlatilag azért vagyunk most a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy igaza van önnek, ezt a bizonytalansági faktort és tényezőt, valamint a bizalomvesztést igenis figyelembe kell vennünk. Ezért nagyon fontos, és ez volna a konklúzióm a ma délutáni meghallgatásra, hogy a stratégia el, szemben azzal, amit az Európai Tanács mond, óvatosabb megoldásokat kíván, nem csak az adóságok csökkentése a kihívás előttünk, hanem a stabilitási paktum is fontos, addig, amíg nehéz helyzetben vagyunk. Még két gondolat, elnök úr. Az első, amit uh, Ján Kánszeri asszony mondott uh, a belső piacról. Mario mondta, amikor javaslatot megtette, én rendkívül lelkes voltam, de minél többet hallok róla, annál jobban aggódom. Mert szerintem nem az a kihívás, hogy holnap a az adózás milyen irányba halad. A jelenlegi eh, belső piaci helyzetben a harmonizáció hiánya teljesen tönkreteszi a belső piacot a fiskális szempontból. És úgy gondolom, hogy amit Monti úr javasol ebből a szempontból, aggályokra ad okot. Bolonyával kapcsolatban talán befejezhetjük angolul. Öt percünk van még, mondja az elnök úr. Bolonyával kapcsolatban, amit mondott, mert itt a parlamentben nagyon ritkán van alkalmunk egy kicsit ezen gondolkodni, talán a Kulturális Bizottságban igen, mert tudom, hogy Franciaországban a kutatás terén nagyon sok kérdőjel van ezen folyamat miatt, ami ahelyett, hogy fejlesztette volna a, az egyetemeket, végül is konkurenciába állította őket. Elnök, kérem, ha lehet, minél rövidebben válaszoljanak, mert a tolmácsok már túlóráznak, úgyhogy 5 perc múlva el is mennek. Egy rövid megjegyzésem lenne az adópolitikával kapcsolatban. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy idő megfelelő irányba menjünk, a másik nem az, hogy harmonizáljunk, hanem korven, konvergáljunk megfelelő szintek felett. Na, demográfia. Hogyan tudunk megbírkozni azzal, hogy ö, csökken a potenciális demográfiai forrás. Először is a mobilitást kell növelni, és a bevándorlás is megoldás. Bolonya. Egyet kell értenem, eddig a Bolonya célja az volt, hogy egységesítse az oktatást Európában, és nem volt képes a mobilitás ösztönzésére. Itt valami gond van. Az Erasmus témával foglalkozó bizottság elnöke voltam a bizottságban, és tényleg megfelelő feltételekre van szükség, hogy az Erasmus működjön, úgyhogy tökéletesen igaza van. A harmadik probléma az, hogy itt van ez a különbség, hogy van rendkívül jól képzett munkaerő a fiatalok részéről, de hízagok vannak. A képzettség, illetve a rendelkezésre álló munkahelyek között. Aztán ott van az innováció, meg az élet hosszig tartó tanulás problematikája. Aztán megint csak felmerül a bizalom hiány. Hogy lehet ezt újra táplálni az emberekben? Egyrészt úgy, hogyha kombináljuk az állami és a magán szféra együttműködését. Hiszen az állam tud közbeszerzésekkel például új lehetőségeket teremteni, pénzügyi eszközöket teremteni, de és szükség van magánkezdeményezésekre is. De a jelenlegi helyzetben nem lehet csak ez utóbbira támaszkodni, másképp kell a bizalmat kiépíteni ezért kell koordinálni azokat a szakpolitikákat, amelyek pillanatnyilag még nem koordináltak. És ez megdöbbentő, hogy az ipart és az oktatást, az innovációt, a kutatást eddig még nem koordináltuk. Európai szinten ezek külön-külön futnak saját útjukon. Úgyhogy már új keretet kell teremtenünk, és ez még nem így van az új 2020-as stratégiában. Ennyi, nagyon rövid voltam. Elnök, most már angolul kell folytatni. Köszönjük szépen. First on trust, I think um, we don't know enough yet about the importance of trust, about how it plays out in the overall economy, and certainly